Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Hölgyeim és uraim, kezdjük, kérem. Hölgyeim és uraim, kezdjük. Akkor kérem, hogy üljenek le, ne beszélgessenek hangosan, és azzal kezdjük, hogy a napi rendet fogadjuk el. Mindenkit üdvözlünk. Van-e ellenvetés, illetve megjegyzés a napirend rendtervezete kapcsolatban senki, akkor elfogadottnak kell ö, tekinteni. Következő pont, következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása, 2009. szeptember 2 és 3. október 5-6 megkapták a jegyzőkönyveket nem régen, hogyha van megjegyzésük, kérem jelezzék a titkárságnak, a mostani ülés vége előtt. Különben ö, elfogadottnak kell ö, tekinteni. Harmadik pont, az elnöknek nincsenek közleményei, így gyakorlássuk a negyedik pontot. Az Európai Bizottság közleménye Jansen úr kért szót, azonnal meg is adom neki, Jansen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak egy gyors közlemény a bizottság részéről. Múlt héten, április 21-én a bizottság elfogadta a tavaszi csomagot, amelyben két közlemény van. Az egyik egy akcióterv 12 pontban támogatandó a millenáris fejlesztési célokat, valamint öt staff working paper. Az első a millenáris célok felé aladásról, a második ö, kereskedelem támogatás, ezek mind előre haladási jelentések 2010-ben, illetve fejlesztési finanszírozás a 2010-es, 2013-as munkaterv a fejlesztési politikák koherenciájáról, és az ötödik a támogatás hatékonyságáról. Van egy második közlemény az adózásról és a ösről, és van egy staff working paper is hozzá. Azt vélem tudni, hogy van egy biztosi sajtóközlemény erről, és a honlapunkon minden olvasható. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig lássuk az ötödik pontot. Nem kaptunk kérdést a bizottság felé ezért közvetlenül áttérünk a hatos pontra, strukturál dialógus, a politikai prioritások, jogalkotási prioritásokról, véleménycsere Krisztelina Gergely asszonynal, a nemzetközi együttműködésért, humanitárs segítségnyújtásra és válságkezelésért felelős biztossal. Üdvözlöm körünkben! Donc, euh, nous avons maintenant le plaisir. Tehát most Krisztalina Gergievát fogadjuk, aki a Nemzetközi Együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztost. A megbeszélésnek a célja pedig sorra párbeszéd a 2011. évre vonatkozó politikai és jogalkotási prioritásokról. Léne úr hívta fel szakbizonyságot, hogy tartsuk meg a struktúrál dialógust. Az eredményekkel beszélünk Léne úrnak. A jogalkotási és politikai programra fogunk a 2011-esre koncentrálni. A biztos asszonyal való párbeszéd célja lehetőséget adni neki, hogy megossza velünk 2011-es terveit, és hogy segíthessünk a 2000 11-es munka terv összeállítása, a prioritások megállapításával. Georgieva asszony, öné a szó. Merci, madame la rapport. Köszönöm szépen, állandó jelentéstevő asszony. Honorable members, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy újra a DEVE szakbizottság előtt ülhetek. Abban a munkában, amelyet végzünk, az önök iránymutatása, segítsége nagyon fontos, mivel sok kihívás el előttünk. Az első napi rendi pont ma a prioritások bemutatása a portfólióm alapján. Sok minden változott tavaly óta, amikor a bizottság elkezdte a 2010-es munkatervezés új parlament, új bizottság, és most először van egy biztos, aki a humanitárius segítségnyújtással és válságkezeléssel foglalkozik legfőbb tevékenységeként. Vannak más fejlemények is, például a haiti tragédia, a vulkán kitörés, amely káoszt okozott a légterünkben, árvizek Franciaországban, amely életeket követelt, és a kezelési kapacitásra, ez mind felhívta a figyelmet. Ezért tehát intézményi változások, illetve fejlemények miatt úgy gondolom, hogy fontos beszélni ma a 2010-es és 11-es prioritásokról. Fő politikai célom előrevinni az EU kezelési kapacitásának programját Keti Estonnal és a bizottság más érintett tagjaival. Hogyan tudjuk erősíteni ezt a kapacitásunkat? Ez a fő kérdés, hiszen jelzéseket kapunk arról, hogy a természet is hallatja szavát. Egyre intenzívebbek, egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák, és a költségvetési megszorítás idején nagyobb koordináció szükséges. Ezért javaslom egy közlemény létrehozását a válságkezelésről 2010 végén. A fő célunk javítani a hatékonyságát, a koherenciát és a láthatóságát a válságkezelésünknek. Azért, hogy elérjük a lehető legmagasabb szintet, konszenzus alapján ezt a munkát holisztikus megközelítéssel próbálom vezetni. Először is a az EU belüli és kívüli helyzetekre is terjedjen ki másrészt az EU kapacitására javítani kell a különböző forgatókönyvek szerint, nem csak az óriási válságoknál, mint Haitiban. Az természetesen kivételes, nem az a szabály. Harmadik pont, minden lépést meg kell vizsgálni. Az előkészüléstől, felkészüléstől, Elnézést, nem tudom megfelelő ö, szót erre. Igen. Elnézést kérek. Egy kicsit beteg vagyok, és annyi ö, gyógyszert szedtem, hogyha egyszer a beszéd fonalát nem tudom követni, akkor nehezen térek vissza. Tehát felkészülés a ö, katasztrófákra, válaszadás, és a hatékonyság minden fillér, amit a felkészülésre költünk, meg térül. A gazdasági megtérülés négy-tízszeres lehet ami az eszközöket illeti, a közlemény foglalkozik majd azzal, hogy a három nagy blokk hogyan egészíti ki egymást. A humanitárius segítségnyújtás, a polgári védelem és a katonai eszközök felhasználása szükség esetén nagy válság esetén mivel ez nagyon fontos téma, szeretném, hogyha ez a gyakorlata lehető legnyíltabb lenne, sok konzultáció volna. Az Európai Parlament véleményét megismernénk, a nemzeti parlamentekét, a tagállamoké, a polgári védelmi szervekét és a katonaságét, csak zárójelben. Tegnap és ma délelőtt a honvédelmi miniszterekkel találkoztunk, és azt láttuk, hogy érdeklődnek ez iránt a téma iránt, és elkötelezettek az európai konszenzus elve mellett a humanitárius segítségnyújtásban. A gyalogos eredményekét eredményeként 2011-ben a bizottság dokumentumát szeretne be mutatni a kísérleti projektek után. Nos, ez az első prioritásom. A második fontos, legfontosabb 2010-es tendőm közel áll egyes kollégák szívéhez itt a teremben akik az európai konszenzussal foglalkoznak. 2010-ben félidős áttekintése lesz az akciótervnek a konszenzusról. Nagyon jól működött most ez a referencia pont. Ma délelőtt több honvédelmi miniszter utalt a konszenzusra, mint kiinduló pontra, amikor válsággal foglalkozunk. Ennek ellenére. Tehát sokat léptünk előre. Ennek ellenére ki kell használni a lehetőséget, hogy előre tekintsünk, és megállapodjunk abban, hogy mit kell másként csinálni azért, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk. És természetesen ez elvezet 2011-ben politikai javaslatokhoz, illetve még később is. Ez az áttekintés az első alkalom lesz, hogy közelről megvizsgáljuk a jelenlegi humanitárius segítségnyújtási szabályozás. Mint tudják, jól működött, de 96-ban lépett érvénybe. Azóta nem módosították a 96-os világ nem a 2010-es, és főleg nem a 2011-es és későbbi világ. Ezért megfelelően update-olni kell, napra, kell, napra készé kell tenni ezt a ö, szabályt, jogszabályt. Emlékszem, hogy ö, februárban a meghallgatáson feltették nekem a következő kérdést. Ö, a, ö, az önkéntes ö, humanitárius segítségnyújtási hadtest felállítás ö, ra sor kerül-e. Nos, ezzel foglalkoztunk fiatalokra gondolunk, akik már némi tapasztalattal bírnak, és ezért humanitárius segítségnyújtásban részt tudnak venni, és bizonyítani az európai szolidaritást világszerte jellegi létező önkéntes munkába szeretnénk bekapcsolódni, és Brüsszelben lesz egy konferencia erről, véleményt fogunk cserélni, és az Európai Parlamentet is meg fogjuk hívni, hogy ebben vegyen részt. Ez a közlemény készíti elő az utat a hatást létrehozására, és 2011-ben számítunk erre a lépésre. Valami egészen különlegeset csinálunk. Nem arról van szó, hogy a 18 éveseket elküldjük a háborúban nélkül, hogy elég érett értenének és tudatosak lennének. Nem. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy két alapelvünk lesz. Az első az, hogy szakma, megfeleljünk a szakmai követelményeknek, másrészt, hogy biztosítani tudjuk a fiatalainknak a biztonságát, vannak más politikai kezdeményezések is. Hadd kezdjem itt az európai humanitárius illelmiszer támogatással. Az erről szóló közleményben a lényeg a végrehajtás két kritikus elem van benne. Az egyik ösztönzés, hogy helyileg legyen élelmiszer támogatás abban az országban vagy régióban, hogy ne arról ö, legyen szó, hogy ö, élelmiszerbiztosítása helyett tönkre tesszük a gazdaságot. Másrészt az EU ebben vezető, de ö, még nem mindenki követte bennünket. Azt ö, látjuk szükségesnek, hogy más donorokat is bevonjunk ebbe a nagy előre ö, mutató ö, akcióba. Így aztán a megvalósításra való koncentrálás az, aminek a keretében szeretném megosztani a tapasztalatainkat önökkel. Akkor hagyj térek át egy másik pontra. Az a kihívás, hogy a rehabilitációval megbírkozzanak a donorok. Miért mondom, hogy ez fontos? mert hogyha élelmiszer segélyt nyújtunk úgy, hogy helyileg szerezzük be az élelmiszereket, akkor a fejlesztést is elősegítjük. Ez egy olyan elv, amelyet mindig szem előtt kell tartanunk a humanitárius segélyek kiosztásakor. Meg tudjuk-e úgy szervezni a műveletet, hogy ugyanakkor támogassuk a fejlesztéseket is. Ezen kívül hogyan működhetünk együtt. Tehát segély, amely összehangolható a fejlesztéssel is, és a kollaborációval is. Ennek keretében alkottuk meg a betűszavunkat. Ez vezet el az utolsó pontomhoz, és ezzel kapcsolatban többször ellátogatunk majd önökhöz. Ez az erőforrások elérhetősége és a segélyek hatékossága, ami az elérhetőséget illeti. Az elmúlt tíz évből kilencben a tartalékokhoz kellett nyúlnunk, mert egyszerűen csak így tudtuk építeni a pénzügyi kapacitásunkat le kell vonnunk ebből a következtetéseket, hogy milyen szintű finanszírozásra lenne szükség a humanitárius segélyezések esetén. Ehhez talán szükség lenne a sürgősségi pénzekből átirányítani pénzeket ebbe a kategóriába. De ez is elég lassú, ez nem teszi lehetővé, hogy gyorsan lépjünk az érintett területeken. Ám mindezt figyelembe véve biztosak vagyunk abban, hogy az a fő kötelezettségünk, hogy minden egyes elköltött euróról be tudjunk számolni, és jól költsük azt el. Mielőtt befejezem, szeretném elmondani, hogy ez a szakbizottság mindig felhívja a figyelmünket arra, hogy ne feledkezzünk meg az elfelejtett válságról. Mindig felhívják erre a figyelmünket, és szeretném biztosítani önöket, hogy a költségvetésünk 15%-át legalább erre a célra különítjük majd el. Talán új válsággal állunk szemben. A kollégáknak egyébként nagyon köszönném, akik itt ülnek, hogy további erőforrásokat plusz 24 milliót adtak nekünk, hogy a Sahel válságra fordíthassuk, hiszen tudjuk, hogy éhezéssel számolhatunk. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy a prioritásokat ismertessen, várom a javaslataikat, kérdéseiket. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm, biztos asszony. Most a képviselőké a szó. Keller asszony. Köszönöm szépen. <clears throat> Először köszönjük az előadását. Jó tudni, hogy mit terveznek, és szerintem nagyon jó javaslatokat hallottunk. Annak is örülök, hogy végre stratégiát alakítottak ki arról, hogy a humanitárius segélyek hogyan alakíthatók át fejlesztési segélyekké. Két kérdésem lenne először is. Azt mondta, hogy a parlamentet bevonja a konzultációba, és minden egyes javaslat a kidolgozásába pontosan milyen formában. Várjunk, amíg ellátogat ide, és javaslattervezeteket nyújt be, vagy hogyan képzeli ön ezt a konzultációs folyamatot? Hogy a végén nem mondhassuk azt, hogy de hát mi erre vártunk, ön pedig nem jött el. A másik pedig természetesen a javaslatok a bekövetkezett válságok kezelésével foglalkoznak, de ön szerint önnek mi lesz a szerepe azokon a területeken, ahol a prevenció lenne a lényeg, például az éghajlatváltozás területén, hiszen erős vezető szerepet kell vállalni ezen a területen. Köszönöm. Nos, akkor meghallgatjuk a választ erre a két kérdésre. Uh, Köszönöm szépen. Számunkra a katasztrófa kezelés a legfontosabb 2010-ben. Erről szemináriumokat szervezünk, és egy dokumentumot is kiadtunk. A midterm review-ban, az évközi felmérésben újra szervezünk hát egy szemináriumot. Mi úgy gondoltuk, hogy az új média felhasználásával kérdés-felelet üléseket szervezünk olyanokkal is, akik nem lehetnek itt személyesen. Ahogy említettem, Brüsszelben lesz egy konferenciánk is, de önkéntes szervezeteket is bevonunk majd, hogy felmérjük, hogy mi jelentős, minek van értelme. Ha van javaslata valakinek, ha valaki proaktív szeretne lenni, a kabinetemmel nagyon hálásak lennénk, ha megosztaná ezt velünk. Én a struktúráltabb megközelítésben hiszek, szemináriumok és nyílt fórumok szervezésében, mert olyankor jobb hozzájárulásokat kapunk, ami a prevenciót illeti. 2009. júniusában kiadtuk az EU-s stratégiát a katasztrófa kezeléssel kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alap Így képzeljük el az EU válság megközelítését. Személy szerint én és a kollégáim abban hiszünk, hogy amikor válságkezeléséről beszélünk, akkor ez tulajdonképpen egy rövid megfogalmazása annak, hogy felkészültség, prevenció és reagálás. Hogy érzékeltessem egy példával. a szárazság sújtotta országok segélyezésében a humanitárius segélyeket is úgy forgatjuk, hogy ezek hozzájárulhassanak a szárazság elleni harchoz helyi szinten. Vagy például, amikor humanitárius segélyekről van szó olyan országok esetében, amelyeket hurrikán sújtott, ott korai vészjelző rendszerekben is próbálunk részt venni. Tehát a humanitárius segélyek más aspektusait is próbáljuk kiaknázni. Így jobb hatást érhetünk el, és hát jobban hasznosíthatjuk az adófizetők pénzét. Merci. Köszönöm. Kérdezem, további kérdést kíván-e valaki feltenni a képviselők közül? Nekem volna még egy kérdésem. Beszéltünk ennek a az Európai Humanitárius Segítő Testület szervezéséről, a jogállásáról, a finanszírozásáról, a működéséről van-e már valamilyen döntés, és hogyan viszonyul ez a testület, vagy ez a korpusz a hagyományos humanitárius szervezetekhez? Uh, just, uh... Még csak most kezdjük ezt a munkásságot. Most szereztük be a szakértelmet, hogy ezt az előkészítői folyamatot megfelelően elláthassuk. Tartottunk már előkészítő konzultációkat önkéntes szervezetekkel. Azt tanultuk ebből, hogy nagy az érdeklődés, bizonyos tagállamok részéről. Például Franciaországban beszéltem a francia önkéntes szervezeteket felelős miniszterrel ez ügyben. És külön szakértőket is felkütetünk, például az orvosok határok nélkül. A telekom határok nélkül ezen kívül mérnöki készségeket is beszerzünk, és gyakorlatilag két fő üzenetet szűrhetünk le. Az egyik az, fontos tudni, hogy pontosan mi a megbízatás, és mit akarunk elérni. A másik pedig, hogy biztosítsuk, hogy van is erre elegendő pénz. Ha nincs, akkor nagy beharangozást csapunk, és két-három év múlva nem tudunk eredményekről beszámolni, de még csak a folyamat elején tartunk. Remélem, hogy a nyár elejére sokkal több mindenről tudok beszámolni. Merci beaucoup. Köszönöm. Keller asszony ismét szót kért? Igen, nem a prioritásokról, de mivel itt van velünk, megragadom a lehetőséget itt illetően. az ígért pénzekből mennyi érkezett be a hajti segélyre? This is uh, the... Válasz. Egy milliárd, kétszáz milliós kérdés, ez legalábbis így nevezném komolyra fordítva a szót, én azt mondanám, hogy a bizottság elkötelezettség az egyértelmű, megvan a keret, és érkeznek a pénzek, ami a tagállamokat illeti. Sok tagállamban vita folyik arról, hogy a donor alaphoz csatlakozni akarnak, vagy más formában akarják lefolytatni a támogatást. Azt hiszem, hogy még erre idő kellene, hogy átfogóan beszámolhassak erről. De lesz Haitiről egy tájékoztatónk az ülés után, úgyhogy hagy lépjek magam elé, és hagy mondjam el, hihetetlen volt ez, ez a művelet. A donorok, még azok az országok is, amelyek nem gazdag országok, erőforrásokat biztosítottak Haiti számára. Meghaladták az elvárásainkat, de ugyanakkor ezzel magasabbra is helyezték a lécet. És nagyon alaposan követik az emberek azt, hogy van-e pénz, mire használják. Az ENSZ és a Clinton alap megígérték, hogy senki nem menekülhet meg, aki ígért, annak teljesíteni kell, hogyha valaki csak azért ígérgetett, hogy jó imidzset alakítson ki, akkor álljon készen arra, hogy teljesítsen. Sajnálom, hogy részletekben nem tudok beszámolni itt ma, de elmondom, hogy felelősségre vonjuk őket. Merci beaucoup. Köszönöm. Kérdezem, van a további kérdés? Ha nem, akkor átérünk a hetes napi rendi pontra ez az adományozók konferenciája úton Haiti új jövője felé. New York 2010. március 31-én tartották ezt a konferenciát. Most azokhoz a képviselőkhöz fordulnék, akik részt vettek ezen, és üdvözlöm azokat a képviselőket is, akik beszámolnak. Kriscsava, Kriszalida Kriscsava asszony is részt vett a delegációban. Utána Zsazon Zsaiv Poroprenc polgármesterét hallgatjuk meg, és köszönjük, hogy részt vesz itt van körünkben, majd pedig Benedik Erhunola asszonynak adjuk meg a szót, illetve Mirta Kolár asszonynak, ő élelmezési világprogram Haiti országigazgatója, illetve az előző hölgye az ENSZ képviselője. Tehát először is a parlamenti misszióról számolunk be. Ketten voltunk New Yorkban Görenc úrral, a haiti drámai helyzetről többször folytattunk vitát az Európai Parlamentben, a paritásos ülésen és más ülésen. A tanácshoz és az Európai Bizottsághoz is fordultunk azzal a kéréssel, hogy Keti Aston asszony vezetésével járjon el, Pigbalc a fejlesztésért felelős biztos, és Georgiava asszony, aki a nemzetközi együttműködésért, a humanitás is együtt segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos asszony is fel lett kérve erre március 29-én, 30-án szerveztek egy, problém, egy programot erről New Yorkban, a diaszpora a haiti a diaszpora is részt vett, más nem kormányzat és egyéb szervek részvételével. Kanada, az Európai Unió, Franciaország, Spanyolország 5,3 milliárd dollárnyi ígérvényt gyűjtött be, a következő hónapokban teljes, teljesítik ezt ez túlmenően hozzáadásra kerül ez az összeg ahhoz, amit kormányok vállaltak Haiti felé. Az Európai Unió kollektív értelemben a legjelentősebb adományozók közé tartozik. A bizottság 620 milliós keretet biztosított a tagállami segélyeken kívül. Ashton asszony ezen kívül egy hosszabb távú, tíz éves nyomonkövetést, illetve segítségnyújtást biztosított tanácsadás, módszertan az akciótervek, a nemzeti újjáépítéshez nyújtott segítséget tartalmazza tehát ilyen támogatást kap a haiti kormány a területi, gazdasági, társadalmi és intézményi újjáépítéshez nyújtjuk a támogatást. Különböző finanszírozási mechanizmusokon keresztül a kormány számít a masszív költségvetési támogatásra és egyéb támogatásra az MDTF-en keresztül. Ezt a Világbank fogja kezelni. Egy időközi bizottság fog fölállni, amely összekötőként közvetíti a haiti kormány felé ezt a segítségnyújtást, és közvetít a különböző összegek adományozói és a haiti szervek között a kötelezettségvállalásokat is nyomon követi a a koordináció hatékonysága, a koordináció többször elhangzott a konferencia során, mint fontos szempontok. A bilaterális és egyéb találkozók során, amely a konferencia mellett került megtartásra, a humanitárius segítségnyújtás fontosságáról is szó esett, a, arról, hogy milyen veszélyt jelentenek a hajléktalanok, korrekt információ nyújtásra van szükség, hogy hogyan jutnak el a támogatási összegek, a támogatás a, rászorulókhoz. A kulcságazatokban a, az élelmiszerbiztonság, illetve a mezőgazdaság nem hagyható figyelmen kívül ebben a folyamatban. A a korrupció ellenes harc és a kormányzás javítása is fontos, annak érdekében, hogy megerősödjön, illetve helyreálljon a bizalom a haiti kormányzat felé. Az újjáépítést, a kockázat csökkentést is szempontként figyelembe kell venni, az újjáépítésért felelős szerv fejlesztési ügynökségé alakul majd át, eh, eh, megfelelő személyzetet eh, és az érdekütközést elkerülendő. A földrengés előtt már fennálló haiti válságot is figyelembe kell venni, tehát szisztematikusan olyan intézkedésekre is szükség van, amely a kapacitások erősítését szolgálja. Speciális igényeket kell figyelembe venni a helyi hatóságok vonatkozásában is, hiszen bizonyos projektumokat, terveket helyi szinten kell megvalósítani átlátható módon kell az összegeket begyűjteni, és olyan feltételeket kell biztosítani megfelelően rigorózus elemzés kapcsán, hogy átlátható módon használhassa fel ezeket az összegeket a haiti kormányzat. A részben a Világbank szavatolja ezt, de az alap felhasználás feltételeit is méreható elemzésnek kell kísérnie. A bizottságnak be kell azonosítania, hogy hol és milyen terminusokban fogalmazódnak meg a végrehajtandó programok az újjáépítés kapcsán. Rendszeresen összehívnak három havonta, olyan üléseket, amely tájékoztatást biztosít a bizottság felé arról, hogy átlátható módon hogyan kerülnek felhasználásra a támogatási összegek, és milyen szereplők vesznek részt az újjáépítésben. Erről már a teremben most is francia nyelven hozzáférhető dokumentumot kaptak készhez, hamarosan angol nyelvre is lefordítjuk ezt a dokumentumot, Köszönjük azt a párbeszédet. Most a biztos asszonynak adjuk meg a szót, majd önöké a szó. Köszönöm. Stipler asszony. Yeah, I had a chance to, to actually... Lehetőségem nyílik arra, hogy elmondhassam, hogy ez a konferencia valóban lenyűgözött minket. <laughs> so that would be called now not shot. Tehát most, hogy kiöntöttem a vizemet, már nem sófontennek fogják hívni, hanem ezentúl dinamikus víznek. Union, Union participated very actively in the preparation and during. Nagyon aktíven vettünk részt a hajté folyamatban. Strifler asszony nagyon kedvesen elmondta, amikor két oldalú találkozókat tartottunk, hogy szívesen segít, és gyakran betöltött az elnöki tisztet is helyettem. Két civil konzultációt tartottunk, Pibalx biztos úr tartott egyet Brüsszelben, és egyet New Yorkban tartottunk. Clinton elnök úrral, ahol az európai civil szervezetek beszámoltak a haiti élelmiszersegély helyzetről és a mezőgazdasági helyzetről. Megpróbálunk olyan kérdésekre koncentrálni, amelyek hosszú távú fejlesztésnek a részét képezhetik, és nem csak közvetlen segélyezések, és nem csak közvetlen újjáépítés a földrengés után parlament tagjai, a bizottság és az Európai Parlament a haiti fejlesztést egyedülálló esélynek tartják. Itt nem csak újjáépítünk, hanem a jövőnek is építünk. Másodszorban az elkötelezettségek megtevésekor nagyon jó volt hallani nekem, mint európainak, hogy az EU egy hatalmas számot ígért. Ez ö, nagyszerű volt, hogy egységesen tudunk fellépni a humanitáris kérdésekben. De ezen kívül a tagállamokat is dicséret illeti, ők is hozzájárulnak a szolidaritáshoz és az egységes fellépéshez, hogy mi, mint európaiak, hogyan látjuk a haiti kormány támogatását, a decentralizáció folyamatát, a közösségi alapú fejlesztéseket Haitin, és a fővároson kívüli segélyezéseket. Ez fontos az, hogy Haiti egységes ország maradhasson. Hangsúlyoztuk, és ez továbbra is nagyon fontos, ez egy hosszú folyamat lesz. De úgy gondolom, hogy akik azt mondják, hogy tíz évre szervezünk, azok is rövid távon gondolkoznak. Ez sokkal hosszabb lesz, mint tíz év. Nézzék meg Kelet-Európát, Bulgáriát, az országomat, még mindig átmenetben vagyunk, pedig sokkal jobb alapokból indultunk, mint Haiti. Így aztán figyelembe kell vennünk azt, hogy hosszú távon mit tehetünk. Ez legyen az üzenetünk, az EU üzenete. Harmadik és utolsó megjegyzésem, hogy rögtön teljesítettük az ígéreteinket. Én a bizottság részéről szólhatok. Pibalks biztos úr múlt héten Haitira látogatott, 200 millió eurónyi segélyről öt egyezményt írt alá. Az egyik egy útvonal építése a fővárosból kivezető úté, a másik iskolák építését célozza. Ez nagyon fontos a gyermekek segítése szempontjából, ezen kívül a civil társadalom megsegélyezésére, specifikus projektekkel, negyedik szerződést a decentralizációs folyamat elősegítésére, ebben mi is együttműködünk, hogy mi a bizottság közvetlenül az embereknek adhatjuk a segélyünket, nem a fővárosnak, nem egy helyre koncentráljuk, mert ha ezt tennénk, akkor nyilván a főváros nem lehetne tehermentesíteni de most, hogy decentralizálunk, a munkahelyeket is ki kell helyezni. Pipax biztos úr és a kollégák ennek megfelelően projekteket dolgoznak ki, amelyek elősegítik a decentralizációt. És végül, de nem utolsó sorban, a kormány újjáépítése nagyon fontos, de ez egy fizikális építés, épületek, illetve kapacitás fejlesztés. Az ECON részéről és a humanitárius segélyezők részéről elmondhatom, hogy követjük az eseményeket, a szükségletekhez alkalmazkodunk, de még egyszer, még nagyon sokáig szükség lesz humanitárius segélyekre. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy részei ennek. Tudom, hogy a parlamenti képviselők megfigyelőként vesznek részt, és elmondhatom, hogy nagyon nagy segítséget nyújtanak. Reggel is volt egy megbeszélés az élelmiszerbiztonságról, és a civil szervezetek komoly munkát végeznek. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Most Poropensz polgármesterének adom meg a szót, Tíz percig szólhat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, hogy a kamerát egy kicsit arrébb tegyék, hogy a polgármester úrat lássuk. Köszönöm szépen. Nos, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony állandó jelentéstevő asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy visszajöhettem az Európai Parlament elé. Ez egyik kulcsintézménye az EU-nak, és külön megbeszélést tart Haiti újraépítéséről. Azért jöttem, hogy Haiti fővárosát, Port-au-Prince-et képviseljem. Propász polgármestereként jövök, 2010. január 12 en 75%-ban megsemmisült a város gyakran ö, rosszul értik ö, azt, hogy hogyan szeretnénk ö, tovább ö, lépni. Hadd mondjam el, akkor hogyan látjuk ID újraépítését. Szeretném felhívni egyes részletekre a figyelmüket. port Rátérnék a lényegre. Gazdasági kérdések. Haiti kormánya világosan látja, hogy ez elsősorban pénz kérdése, beruházás kérdése. Sok pénz kell már most jelentős számokat mondanak. Március 31-én a donátorok 120 országból 9 milliárd dollárt ígértek. Ebből 5,3 milliárdot a következő két évben, hogy újra építsük Haitit a beruházás, tehát elsősorban közpénzből lesz, illetve NGO-k pénzéből, de magán forrásokból is. Bármi is legyen a forrás, úgy gondoljuk, hogy egyes elveket mindenképp be kell tartani a döntéshozatalban, illetve a végrehajtásban, amikor erre a folyamatra gondolunk egy bizonyos formula szükséges ehhez, mégpedig az, hogy törvényi kötelezettség legyen arra, hogy minden beruházási projekt 2010. január 12 után legalább 50 százalékban haiti származású forrás kell tartalmazzam. A politikai kérdésekre térnék rá. Előrelépést szeretnénk a decentralizációban. Szeretnénk megerősíteni az önkormányzati jogkört. Ők a fő, legfőbb kivitelezői baj reményeink szerint az újjáépítésnek így nem lehet majd hivatkozni a helyi hatóságok tehetetlenségére, hogy meg kell erősíteni ezeket helyi szinten, és képesség kell tenni őket arra, hogy a megfelelő forrásokat befogadják és fel tudják használni, és ezzel szolgálják körzetük javát. Vegyük Pohopász példáját. Tudjuk, hogy kb. 12%-a a megsemmisült házaknak 1986 előtt épült, kb. 25% 86 és 95 között, a többit 90 és 2000-es év között 700 ezer főről 82-ben már több mint 3 millió volt a lakosság 2010-ben. 5% a lakosságnak nagyon rossz körülmények között él. Legalább másfél millió ember Bádogvárosban élt, ahol nem volt közszolgáltatás. Most lássuk, hogy 12, január 12-e után hogyan alakult Paupház képe. alá kell húzni, hogy milyen lehetőségek vannak. A tenger közel van, a kormányhatóságok itt vannak, sok vállalat van, illetve a város fejlődőben van, kulturális innováció van, vannak száz éves épületek, sok az egyesület és új önkormányzat van, amelynek elnöke vagyok, miután tíz évig nem voltak helyi választások. Most kezdődik a munka január 12-e után 300 ezer halott, 200 ezer hajléktalan, és nagyon sok embert kellett megcsonkolni a sérülések következtében. Nos, a hatóságok mit tettek a helyi hatóságok Bohobházben? Támogatandó a polgárokat, prioritásokat tűzött ki az ngo tevékenységét támogatta, megpróbálta összegyűjteni az erőket, például a Romel takarításban, illetve a Prince újra életbe, életre keltésében. Partnereket keresünk a válság kezelésben. Ö, polgári védelem, ö, szervezett polgári ö, csoportok személyében ö, megfelelő élelmet, alapinfrastruktúrát, illetve hajlékot biztosítani azoknak, akik ezek nélkül maradtak önkéntes csoportokat szervezni az újraépítésre. Ugyanis évek óta a nemzetközi segítség a legsürgősebb teendőkre koncentrál életképes újjáépítés kell. A decentralizált együttműködést is előnyben részesítettük. Így kollektívabb lesz az újjáépítés, illetve a kollektív épületeket is fel tudjuk használni. A fiatalok képzését, a mérnöki építő mérnöki pálya felé irányítjuk. Jó gyakorlatokat próbálunk bemutatni példaként. Megpróbálunk segíteni a megfelelő anyagok, építőanyagok kiválasztásában, illetve a kockázat keze értékelésben és kezelésben Ez az eljárás a Párizsban, Madridban, Miami-ban, Montrealban vízhangra talált, Lahosselben, és a francia nyelvű polgármesterek szövetségében az ibero-amerikai közhatóságok szervezetében megpróbáljuk a problémát egyszerűsíteni, gyors megoldásokat azonban csak úgy találni, hogy azok a gyorságok ellenére tartósak legyenek. Nemzetközi szervezetek Pohóprázben külön-külön lépnek fel egyes területeken. Egészségügy, helyi gazdaság, oktatás, anélkül, hogy felfognák, hogy ezek az elemek kapcsolódnak és integrálni kellene őket. Fontos, hogy Port-au-Prince felépítése egyetlen munkának tűnjék az ő szemükben is. Vezetőket, dolgozókat kell képezni először, és be kell vonni a lakosságot koherenseknek kell lenniük a helyi hatóságok döntéseinek. Ezért először a stratégiát kell kialakítani. A stratégia a kívánt jövő észszerű és ösztönös elképzelésével jár együtt Akciótervet dolgozunk ki helyi szinten a 21. századra, azért, hogy fenntartható legyen a fejlődés. Lehetséges porokrász, építsük együtt. Ez a neve ennek a projektnek. A lehető legtágabb konzultációt folytatunk, és partnerkapcsolatokat alakítunk ki. Helyileg felmérjük a helyzetet, és hierarchizáljuk a problémákat. Akcióprogramot dolgozunk ki, és próbáljuk a közösség minden erejét mozgósítani. Megpróbáljuk felmérni folyamatosan az elért eredményeket. A második fázisban, tehát 2010 áprilisától novatív megközelítést próbálunk alkalmazni. Megpróbáljuk ezt minden tevékenységünk alapjául tenni. Egy stratégiai rálátás szükséges ez attól, ennek siker attól is függ, hogy mennyire sikerül finanszírozni a tevékenységünket, mennyire áll rendelkezésünkre fél év múlva vezető és szakember. A január 12-én még az önkormányzat épülete is megsemmisült. Több város támogat, és példájuk mutatja, hogy igenis ki lehet lábalni a válságból. Meg akarjuk nyerni ezt a csatát, és ennek érdekében a hajti önkormányzat azt javasolja az Európai Parlamentnek, hogy rendelje meg a pau tanulmányok befejezését. pau megpróbálta ö, a ö, szükségleteit felmérni a fenntartható fejlődés érdekében. Szükséges a tudás megosztása, illetve konszenzus elérése. Végezetül azt mondanám, hogy Pópász felépítése azt is jelenti, hogy meg kell érteni, hogy ö, hogyan semmisült meg Haiti egyfajta szörnyeteg fővárosa, ö, amely ö, legalábbis méreteiben ö, hát ö, ilyennek minősíthető. A város felépítése azt is jelenti, hogy az új város lakható kell legyen. Először is vitát kell folytatni arról, hogy mik a céljaink. Először is információ és ösztönzés szükséges. Mint a Ludovic Zsanál a szunamiról írt szövegében olvasható, amely Tamil Nadu-nak a partjai sújtotta 2004. december 24-én a gyorsan kell felépni, de felelősen, tudván azt, hogy a, az épített környezetre milyen hatásunk lesz fenntartható kell legyen az újjáépítés. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm, polgármester úr. Benedik Ermölen asszonynak adom meg a szót 5 percre. Köszönöm. Én tehát abban a szerencsében részesültem, hogy az európai NGO-kat képviselheti, Brüsszelben március 23-án nem tudtam részt venni egy ülésen, mert már repülőn ültem, és egy amerikai NGO értekezleten vettem részt. Itt nemzetközi szervezetek vettek részt, akik Haitiben felléptek, és Bill Clinton szerepében egy külön kiküldött is részt vett a munkában én az adományozó konferenciáján magam is felszólaltam az európai szervezetek képviseletében, tehát az európai NGO-kat képviseltem, de Samuel Sintonnal az Interaction amerikai NGO-k képviselőivel együtt egy közös szövegtervezetet is kialakítottunk, amelyben összefoglaltuk a külföldi szervezetek tevékenységét, Haiti felépését. Amerikai, kanadai, csilei, spanyol, francia és a Concord szervezeten keresztül, amely az ilyen sürgősségi fejlesztési kérdésekkel foglalkozik. Közös szöveget fogadtunk el, hiszen aktívan jelen vannak ezek a szervezetek, már a földrengés előtt is ott voltak ezek a szervezetek Haitin, és amióta a földrengés bekövetkezett, ez a tevékenység, ez a jelenlét intenzívebbé vált, jelentős erőt képviselünk, a lakosság közelében lépünk fel, tehát lakosság közeli ö, támogatást nyújtunk haiti partnerekkel együttműködve, vannak kiemelt partnereink is, amelyek a haiti civil társadalmat, a paraszt szervezeteket, a nőket, a poroprenszi kerületi szervezeteket jelenti. A közhatóságokkal is együttműködünk, mind a központi közigazgatás, mind pedig a helyi közigazgatás különböző szintjein, régió és települési szinten. Ezek a szervezetek 2,2 milliárd dollárt mozgosítottak Haiti-ban történő felhasználásra, és ezen kívül még 250 millió eurót is. Tehát ez a nyilatkozat néhány elvet is összefoglal, jelentős elveket. A polgármester úr említést tett arról, hogy milyen segítőkészség zúdult Haitire. Nagyon sok civil szervezet működik közre katasztrófák esetén, tehát fontos koordinációra van szükség annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítések ne anulálódjanak mások tevékenysége kapcsán, illetve koordinációt biztosítsunk. A pénzt adományozók felé tartozunk ezzel a felelős elszámolással, illetve az európai polgárok felé is, a tagállamok felé, az Európai Bizottság felé, és a haiti hatóságok felé is, és elsősorban és legfőbbképpen a haiti lakosság felé tartozunk elszámolással. Tehát NGO-ként, adományozóként, a haiti hatóságokkal közreműködve, de a civil társadalommal is ott a területen, a helyszínen fejtettük itt tevékenységünket. Például a jogok, az állampolgári, politikai, szociális, kulturális jogok érvényesülését, a legsérülékenyebb lakosságcsoportok, a nők, a gyermekek és mások érdekében. Kulcskérdés merült fel a földrengés kapcsán, ennek egyre nagyobb jelentősége lesz az újjáépülés kapcsán. Tehát hogyan kezeljük a földtulajdon kérdését, hogyha akarjuk az élelmiszerbiztonságot, a mezőgazdaságot fejleszteni, és ebben támogatni a rászorulókat, a nőket nem csak Poroprenszt kell ö, újjáépíteni, nem bárhol és bármilyen áron kell újra, újjáépíteni, vannak kiemelt övezetek, és bizonyos személyeket ebbe be kell vonni. A legutolsóként említendő elv, hogy a partnerek kapacitását erősítsük tehát elsősorban a csapatainkba, amikor személyeket veszünk fel, akkor elsősorban a helyi lakosság köréből toborozzuk őket, nem pedig a külhoniakat. Erős a kockázata az ilyen katasztrófák esetén, amikor a helyszínre érkeznek jelentős pénzügyi lehetőségekkel különböző nemzetközi szervezetek, illetve NGO-k, akkor olyan embereket fog, fogadunk föl, akik dolgozhatnának a helyi közigazgatásban, és ehelyett áttereljük őket a nemzetközi szervezetek munkájába. Megfelelő fizetést kell biztosítani helyi szinten is. A New Yorki konferenciá során felmerült, hogy a külön kiküldött, az ENSZ külön képviselője mondta ezt ki március 25-en, illetve a nyilatkozatban március 31-én is megfogalmaztuk ezt, hogy jobban tudunk érvényesülni, jobban figyelembe veszik, hogy mit vagyunk képesek eh, vállalni és végrehajtani, akkor, hogyha eh, intézményi szinten is bizalom övezi a tevékenységünket, elsősorban a haiti kormányzat részéről, tehát hogy a haiti újjáépítésért felelős szervezetekben is a nemzetközi szervezetek képviselői is legyenek ott, illetve az NGO képviselői is legyenek ott. Mi fogunk több fejlesztési programot beindítani, tehát a döntéshozatalban is szeretnénk ott lenni, jelen lenni. Köszönöm. Mirta Koller asszonynak adnám meg 5 percre a szót ezt követően. Thank you very much. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Haiti nagyon válságos helyzetben van jelenleg. Természetesen a legfontosabb, hogy a kirekesztettséget elkerüljük. A táborokat ne érintse ez a földrengési utóhatás. Az urbánus területeken, a fővárosban a földrengés hatásai érezhetők, más természeti katasztrófák is sújtják ezeket a területeket. Mégis az országban lakóhelyükről eltelepítettek visszatelepítésére kell koncentrálunk, és el kell kerülnünk a földcsúszamlás veszélyeztetettségét, mert nagyon sokan a kiszáradt folyómedrekben telepettek le. A társadalmi és gazdasági tevékenységeket újra kell indítanunk. Jelenleg a hordalékokat számoljuk fel, a menedékeket építjük ki, a kirekesztettséggel próbálunk leszámolni. Vannak olyan emberek, akik kis segítséggel helyrehozhatnák az otthonukat, és vannak olyanok is, akik egyáltalán nem. Vigyáznunk kell arra, hogy ne csak a táboroknak adjunk segélyeket. Ha csak ezt tesszük, akkor a szlömösödést pró- segítjük elő. Fontos lenne, hogy ne keltsünk nyugtalanságot egy ilyen egyensúlyozatlan helyzettel. A fővároson kívül és a fővárosban is segélyeznünk kell. A főváros sújtottsága olyan nagy, hogy mindenki a fővárosra koncentrál. Ez ugyan érthető, de nagyon nehéz beazonosítani, hogy azok, akik elmenekültek a fővárosból, hol élnek most. Gyakran nem táborokban élnek, hanem rokonoknál. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a helyi kapacitást erősítsük azokon a helyeken, amelyek befogadják ezeket az embereket. Azonosítsuk be őket, segítsük őket, segélyezzük a befogadókat, a sérülékeny közösségeket, amelyek nem kaptak segélyeket, ők is kapjanak valamiféle segítségnyújtást, hiszen különben csak a közvetlenül érintetteket segítenénk, és azokat nem, akik tizen évek óta nem kaptak semmiféle segélyt. Egy olyan politikai helyzetben vagyunk, amikor Haitiban egyre inkább terjed a szociális kirekesztettség, ezt el kell kerülnünk, ami az élelmiszer ellátottságot illeti. A port prince kikötő helyzetéről szeretnék szólni néhány szót. Ide érkeznek a szállítmányok. Haiti nagyon importfüggő ország. A kikötő és a raktárak nagy része megsemmisült. Január és március között az élelmiszer import nagyon visszaesett, így aztán az élelmiszer segélyeknek nagyon nagy a szerepe a stabilizációban. A kikötő jelenleg a világ legköltségesebb kikötője. Még amikor búza és rizs katasztrófa előtt előtti helyzetét szeretnénk visszaállítani, nem fog sikerülni, mert az infrastruktúrális hiányosságoknak megfelelően a költségek magasabbak lesznek, mint a katasztrófa előtt. Ez elkerülhetetlen. Ezt súlyosbítja a hurrikán sújtottsága a területnek, amely az egész ország életét veszélyezteti. Az, hogy a cereáliák útvonala sérül, az kihathat az egész élelmiszerláncra. A nemzetközi szervezetek kar öltve a kormányal próbálnak felépíteni egy sürgősségi készletet az élelmiszerekből, és ezt lehetne hasznosítani, hogyha a kereskedelmi importok útvonala sérül. Ami a helyi termelést illeti, a mezőgazdasági minisztérium úgy gondolja, hogy júliusban ez a legfontosabb aratási időszak Haitin, nem lesz olyan sikeres, mint a 2009-es. Egyszerűen nem volt elég vetőmag illetve a munkások elköltözésének megfelelően nagyon sokan elfogyasztották a vetőmagot. Így aztán a mezőgazdasági miniszter jelenleg egy vetőmag felmérési stratégiát épít ki, hogy felmérjék, hogy a helyi élelmiszerekből mennyi rendelkezésre a helyi fogyasztásra évekbe telik majd, amíg a rehabilitációt végre lehet hajtani a portopránszi kikötőben. Gyakran olyan nagyon visszaesett a termelési szint, hogy a 20 évvel ezelőttihez lehet hasonlítani. Hogyha a célkütűzéseket akarjuk megvalósítani a táplálás területén, akkor biztosítani kell Haiti tőkéjét, és el kell kerülnünk a káoszt. Nagyon érzékeny, sérülékeny a helyzet. Az infrastruktúrát fejleszteni kell, itt játszhat fontos szerepet az Európai Unió. A piac, monitorozás, az élelmiszerbiztonság, a helyi beszerzés, a szociális biztonsági háló, a mezőgazdaság, környezetvédelem és a humántőkevédelme, ezek a prioritások, ezekkel kell törődnünk. A humán tőkéről nem szabad megfeledkeznünk. Időbe telik, amíg a beruházásoknak megtermelődik a gyümölcse. Az emberek most gyors segélyekre várnak, de a szociális tőke fejlesztéséről nem szabad megfeledkeznünk. Köszönöm minden hozzászólónak. Most a képviselők számára nyitjuk meg a lehetőséget, hogy kérdés-felelet szakaszt. Köszönöm, Mitchell úr mondja, köszönöm, delegációvezető asszony. Köszönetet szeretnék mondani a hozzászólóknak, hogy időt szántak ránk. Szeretném a Porto Prince polgármestert üdvözölni, szerintem senki közülünk el sem tudja képzelni, hogy milyen helyzettel kell megbirkóznia. Köszönjük a delegáció vezetőjének is lenne néhány kérdésem. Először múlt héten találkoztam a biztossal. A Világbank újraépítési tervét illetően, és egyébként ott volt a haiti külügyminiszter is, azt hiszem egy vagy két hónappal ezelőtt, amikor ez a stratégia beindult. Most nem próbálunk valami korszakalkotót tenni hanem a kérdés az, hogy az Európai Bizottság partnerként fog-e működni, együttműködik-e a haiti kormánya és a civil szervezetekkel. Annak érdekében, hogy a világbanki kézikönyve stratégiát alkalmazza. Nem tudtam időben érkezni, a repülőm késett, úgyhogy lemaradtam a megbeszélés elejéről, de ha jól értem, nem tudom, hogy csak Porto Prince-ról van-e szó, de általában Haiti-ben teljes közösségek helyet változtattak, és együtt élnek. És néhány házat újra lehetne építeni, és vissza lehetne telepíteni ezeket az embereket. Lehet valamit tenni ez ügyben, hogy biztosítsuk, hogy visszatérhessenek? A polgármesternek is lenne egy kérdésem Néha napirendre kerül itt a tulajdonjog, az ingatlan tulajdonjoga. Az Európai Unióban a cunami után műholdas rendszerrel követtük Tájföldön a helyzetet, és máshol, hogy az emberek fel tudják mérni, hogy mit történt az ingatlanjukkal így lehessen beazonosítani a földparcellákat. A kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet Haitin? Ha jól értem, sokan nincs telenek voltak a katasztrofa előtt. Lehetne most ezt az esélyt megragadni, hogy egyenlőben osszuk el a tulajdonjogokat? Nem csak vető magokról van szó itt, hanem arról, hogy ezt lehetőségként fogjuk fel. Az én saját országomon a 19. században ez történt. Földosztást hajtottunk végre. Így történt a tőke újraelosztása. Úgyhogy szerettem volna felvetni ezt a kérdést. Mi a helyzet a tulajdonosokkal? Mi, mint EU, mit tehetünk? Mit gondol Port-au-Prince polgármestere? Azt hiszem, a biztos említette a parlamentben, hogy a dominikai köztársaság is szerepet játszhat ebben a helyzetben. Fenn áll annak a veszélye, hogy a dominikai köztársaság is érintett, ezen kívül a küldöttség vezetőjéhez. Hogyan érjük el azt, hogy ne halványuljon el ez a projekt, hanem állandóan foglalkozzunk vele? hogy tényleg hosszú távú terveink legyenek. Köszönöm elnök asszony, és elnézést, hogy ilyen sokáig szóltam hozzá. Kérdezem, további hozzászólás vagy kérdés érkezik-e más képviselőtől? Martinez úr, köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam azt, amit ön mondott, amit a biztos asszony mondott, amit a vendégeink, szakértőink mondtak, és természetesen a polgármester úr nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk, nagyon korrekt volt a beszámoló a helyzetről, ami Poroprenzben és Haitin előállt. Mivel is állunk szemben? ha önök figyelmesen hallgatták az elhangzottakat, mint az, amit elképzeltünk, hogy hogyan is lehetne újjáépíteni Haitit, Úgy gondoltuk ezt el, mint bármilyen más katasztrófa sújtotta ország esetében. De ez elsősorban attól függ, hogy milyen struktúrák ö, léteztek korábban az adott országban. Haitin az én ismereteim szerint évek óta előállt egy olyan helyzet az országban, hogy hogy nagyon kevésbé, kevéssé kiépült államszervezet tel találtuk szembe magunkat Haitin. Egy korábbi ülésen már elmondtuk a szakbizottságban, hogy tanúi voltunk rövid időn belül két nagy földrengésnek is, két olyan országban, mint amilyen Haiti és amilyen Chile más részről. Én mindkét esetben fontos különbségeket észleltem. Egy olyan államban, amely kiépült, strukturált, konszolidált, egészen más a helyzet, mint egy olyan országban, ahol az államszervezet, a társadalom drámai helyzetben van, nem artikulált, szétesett. Itt, amit felvetettünk és kitűztünk mindannyian, én erre, erre következtetek a polgármester úr szavaiból is, hogy meg kell ragadni ezt az alkalmat, az újjáépítés lehetőségét, nem csak az újjáépítésre, hanem arra is, hogy azt is felépítsük, kiépítsük, ami nem ö, dölt romba, hiszen nem is létezett Haitin. Ezt persze csak maguk a haitiak tudják megvalósítani, hiszen nem az ENSZ, nem az Egyesült Államok, nem az Európai Unió vagy az adományozók feladata ez. tehát nem kell nemzetközi gyámkodást ilyen értelemben végeznünk, tehát nem építhetjük ezt mi fel, illetve ki a haitiek helyett. És a legnagyobb nehézség abból adódik, hogy mindannyian szeretnénk minden beszélő erről ejtett szót, hogy fontosnak tartjuk, szükségesnek tartjuk, hogy az államot is felépítsük, amikor újjáépítjük az országot. Ez mit is tételez fel? Először is azt, hogy az adományozó erők, új idézőjelben, bár én nem nagyon szeretem ezt a fogalmat, hogy adományozó, tehát arra volna szükség, hogy mi mindannyian elég intelligenciával közelítsük meg a helyzetet, és eléggé demokratikus módon ahhoz, hogy elismerjük, hogy a tényleges főszerep a helyi lakosokat, a haitieket illeti meg. Ezt persze mindannyian szóban kimondjuk, de azt kell megnézni, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani, ezt hogy lehet lefordítani a gyakorlat nyelvére. Erre a főpolgármester vagy polgármester úr is utalt. Tehát, hogy hogyan támogassuk a helyieket, hogy ők maguk kialakítsák ezt a szervezetet, ez nem a mi feladatunk, ezt a haitieknek kell elvégezni ezt a munkát, hogy létrehozzák azt a modern, modern államot, a megfelelő infrastruktúrákat, a modern mezőgazdaságot hozzák létre, és hogy ők maguk fedezzék a legfontosabb szükségleteiket. Persze nagyon nagy nehézségekkel találják szembe magukat. A szervezett civil társadalom teljesen dezintegrált, nem létezik. Nagyon kesztyűs kézzel, de nagyon fontos és kényes és súlyos kérdéshez nyúltunk hozzá. Tehát, hogy hiányzik a, az kormányzat, hiányzanak a civil szervezetek, az európai nem kormányzati szervek, vagy észak-amerikaiak, vagy a kanadaiak nem tehetnek mást, mint hogy generálnak egy sor olyan folyamatot, amely az általános szegénység gel szemben, amely a lakosság túlnyomó többségét sújtja, megfelelő jövedelemforrásokat segítsenek biztosítani, de nem tehetik azt meg, hogy felépítsék a társadalom szervezetét helyettük. Tehát a kérdés, amivel zárnám a mondataimat. A Puroprenszi polgármesterhez intézném ezt a kérdést, és arról szól, hogy hogyan oldják meg az egészségügyi kérdéseket, és hogyan gondolják el megoldani azt, hogy több mint 700 kubai orvos van jelen tehát több a kubai orvos, mint a világ többi tájáról odaérkezett orvos. A kubai orvosok segítenek-e megoldani azt a drámai egészségügyi helyzetet, ami előállt Haitin? Tehát, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten segíteni, ezt kérdezném a polgármester úrtól. Köszönöm. Először Kretű asszonynak adnám meg a szót. Romanian. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute și mulțumesc... Köszönöm szépen a prezentációt. Köszönöm a biztos asszonynak a jelenlétét, és köszönöm a vitát a múlt héten a plenárison. Köszönöm szépen Pahop ház polgármesterének valamint Kolár asszonynak a hozzászólását. Szeretnék ahhoz hozzászólni, hogy hogyan kapcsolódik a az elejte tapasztalt reakció, érzelmek, valamint a hosszú távú munka. Nos, ezek az emberek hosszú távon kell ott tudjanak élni megfelelő életet, oktatás, egészségügyi körülményeket kell biztosítani nekik. Nem beszélhetünk Haiti újabb jövő, jövőjéről. A támogatást és a hosszú távú fenntarthatóságot össze kell kapcsolni. Infrastruktúra, oktatás, ö, szociális körülmények, és nem szabad ö, megfeledkezni arról, hogy sok ö, gyerek ö, szülő nélkül maradt. egyesek pedig kényszerűségből elváltak szüleiktől vannak gyermekkereskedelmi esetek is, illetve visszaélés a helyzettel. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés a képviselők részéről? Akkor átadnám a szót a polgármester úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány megjegyzést tenni kezdetben az egyik prezentációval kapcsolatban, mielőtt válaszolnék a kérdésekre. Nem ö, szeretnék polemizálni ezen. Sokat szóltam arról, hogy Haitiban, Poroprázban hogyan vesznek részt az NGO-k a munkában. A polgármesteri hivatalban Poroprázban mert szó volt az NGO-k munkájáról, semmilyen NGO nem jön kérni engedélyt, hogy a akciót folytasson. Tehát semmilyen ellenőrzést nem tudunk gyakorolni. Ezért ja, ő, magyaráztam el a ö, szövegemben, ö, hogy sok az átfedés a munkában. Az egyik hozzászólás szólt egy kritikus esetről, ö, ö, ingatlan eset, és ezt át is vette ö, más is. Nos, én nem ö, tudok általában Haitiról beszélni, én Pogopánszról tudok beszélni. Ö, mint ahogy elmondtam, Pogopász olyan város, ö, ahol 80 akik ott laknak, van házok, 80%-ban nincs földhivatali bejegyzésük, nem tudnak felmutatni papírt, hogy övék a, az illető ingatlan. Csak a központi kormány mondhatja ki a közhasznosságot. Én sokat harcoltam azért, hogy port prince is, a polgármester hivatal is a közhasznosságot ki tudja mondani. Akkor meg tudtunk volna oldani egy nagy problémát, a földhivatali problémát, mint ahogy tudják, az ENSZ előtt szövegben is ez szerepel. Egy kicsit sikerült előrelépni hogyha továbbra is nem marad az a probléma, hogy jogtalanul laknak ott a lakosok, akkor nem lehet tovább lépni. Ez egy olyan terület, amelyen ben, ha lehet, fel kell lépjen az Európai Parlament. Másrészt pedig hallottuk, hogy Aitit ö, újra fel kell építeni. Hát szerintem nem lehet újjáépíteni, fel kell építeni. Nem lehet újra ugyanazt megcsinálni. Ezt kell ö, megérteni ö, ebben a problematikában. Kutatást végeztem Beirut esetéről. Beirut szintén megsemmisült. Ott is volt előrelépés, támogatás, de ott a társadalom szolidáris volt. Lehet kritizálni azt a társadalmat, de lehetővé tette, hogy megoldják a földhivatali bejegyzés problémáját, hogy megoldják, hogy egy adófizető egy állampolgár mettől meddig birtokosa egy területnek ki hol kaphat földet. Azért, hogy ide eljussunk. Aláhúztam a szövegem, hogy milyen fontos a bejegyzés. És éppen a délután ülés alatt kérjük mi Prince a támogatást egy fenntartható fejlődési központ létrehozására. Ez a központ a létező tervekből indul ki, és ebből fog újak, újakat javasolni. Urbanisztikai tervet, város fejlesztési tervet. Volt, aki szólt a csillei földrengésről, és párhuzamot vont a kettő között de ott a csillei nemzet összefogásáról is volt szó. Így volt lehetséges a polgárokat a természeti katasztrófák hatásairát érzékenyíteni. Tehát először az önkormányzatot segítő és az önkormányzati képviselőket segítő szakértői csoportot kell létrehozni, amely meghatározza, hogy hol kell újjáépíteni, hol kell kert, stb. Szeretnénk még valamit aláhúzni, talán ez sokkolni fogja önöket. Az a dokumentum, amelyet a New Yorki konferencián bemutattak, ezt én csak az interneten olvastam, velem nem konzultáltak semmelyik haiti polgármesterrel nem konzultáltak. Ez súlyos baj. Amikor az egyik tisztelt képviselő arról beszélt, hogy Haiti újra képviselő, azt mondta, hogy a városok kell ebben részt vegyenek Nos, mi eh, szeretnénk, hogyha eh, létrejön egy javaslat Pogopásze vonatkozólag, és amiben részt venne valóban Pogopász, eh, és ez része lenne a nagy nemzeti újjáépítésnek. Végezetül. Miután válaszoltam többeknek, hadd beszéljek még két dologról. A donátor szótól tényleg feláll a szőr a hátamon. Én partnereket szeretnék Haitinek, és nem donorokat. Ami pedig az egészségügyi ö, kérdést illeti, 1999-től 2007-ig Haitinak nem volt megválasztott polgármestere. A központi kormány vezetett mindent, és ezért a közúti kormány beavatkozik az önkormányzatok dolgába. port a központi kormány adja a szolgáltatások több mint 90%-a nincsen helyi rendőrség, helyi egészségügy, és a kubaiak, akik jöttek dolgozózánk, jöttek az önkormányzatra, tehát bámulatra méltóan dolgoznak. azzal fejezném be, hogy először a haidi embert kell újjáépíteni. Nem lehet azt mondani valakinek, aki elvesztette a feleségét és a gyerekeit, hogy falut építünk, és majd 15 év múlva ott lesz a háza. Ez a ház segíteni fog neki lelkileg abban, hogy ezt a drámát leküzdje. Nagyon oda kell erre figyelni. Az igazi problémákat kell felvetni, el kell gondolkodni. Nem tudom megmondani, hogy mit tegyenek, mert nem szoktam parlamentben megjelenni, elnézést kérek, de mivel nagyon érintett vagyok, azt szeretném mondani, hogy mi a Paupászi önkormányzatnál és én, mint a főváros régiójának önkormányzatainak koordinátorad mondjam el, hogy nagyon szeretnénk együtt dolgozni önökkel, és előmagyarázni, hogy hogyan próbáljuk felállítani ezt a központot. Hogyha nem sikerül a központot felállítani, akkor nem lesz Paupász újjáépítési terv, és Port-au-Prince nem fog tudni pályázni, javaslatot előállítani a maga részéről hajti újjáépítésében. Elnök, köszönöm szépen, polgármester úr, szeretném megnyugni, hogy nagyon érdekes és nagyon értékes a hozzászólása. Köszönöm szépen, most pedig átadom a szót Gergelyével asszonynak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez valóban nagyon hasznos és érdekes megbeszélés volt. Hallottuk, hogy azokat az üzeneteket újra hangsúlyozták, amiket már kiküldtünk, és hallottunk új problémákról is. Számomra hasznos volt hallani például, hogy a polgármesterekkel nem tartották a kapcsolatot az újraépítési tervet, illetően Hát remélem, hogy a jövőben ez nem így lesz, mert a helyi részvétel nélkül nem lehet fenntartható fejlesztést elérni Haitin. Hogy válaszoljak néhány kérdésre, amely közvetlen vagy közvetve a bizottságot érinti. Először a világbanki újraépítési kézikönyvet, illetve olvastam, szerintem nagyon jó. Tényleg, mindenki számára, aki Haitin dolgozik, ez egy hosszú távú terv lehet, ami az közösségeket illeti, akik együtt költöztek. Hát ö, azt hiszem a polgármester illetékesebb, de tényleg Hajtin azt látjuk, hogy sokan az emberek, egy bizonyos közösségek, akik együtt vesztették el a házaikat, együtt kerültek egy átmeneti táborba, és együtt is maradtak. Ez mutatja a haiti társadalom társadalmi szövedékét, hogy milyen erős. A táborok közül néhányat olyan területen építették meg, amelyet lehet, hogy áradások érintenek majd. Innen el kell költöztetni az embereket, kb. 9-13 ezeren vannak. A haiti kormány olyan alternatív területeket ajánl föl, amelyek nagyon messze esnek. Ez tényleg egy nagy dráma az emberek számára, hogy végre letelepedtek valahol, fölállították a sátraikat, valami személyes ügynél fogva pont oda tették, és most megint menniük kell. Ez egyébként azokra is érvényes, akiket felszólítottak, hogy költözenek vissza, mert biztonságos a házuk. Az igazi probléma az, emberi szempontból érthető, ezek a helyzetek, más szempontból viszont tény, hogyha veszélyeztetett helyen lakik valaki, ezt el kell költöztetni. Gondolom a polgármester jobban ismeri ezeket a helyzeteket, és a kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a közösségi szellemet tiszteletben tartsák mindig, amikor a táborokban lépnek. A Dominikai Köztársasággal kapcsolatos kérdést illetően lehetőségem nyílt rá, hogy civil szervezetekkel és a kormányjal találkozzam. Évtizedek után, amikor a szomszédoknak ilyen bonyolult volt a helyzete, igazán kitűnő, és figyelemre méltó, hogy most a két ország összefog. Nagy a támogatottsága Dominikai Köztársaságból Haiti felé irányuló segélyeknek. Hogy hogyan lehetne itt egységesíteni a szomszédokat? Mi a bizottság szerepei ebben? Három terület adja magát. Először is ne feledkezzünk meg a Dominikai Köztársaságról, különösen a hurrikánt megelőző prevenciós csomagok kihelyezése esetén. Lehet, hogy most még erősebb hurrikánoknak leszünk tanúi. Nagyon fontos lenne, hogy a raktározott készletek rendelkezésre álljanak, hiszen már kimerítettük a Dominikai Köztársaságban a tartalékokat, és hát kötelezettséget kell vállalnunk a Dominikai Köztársaság felé is. Másodszorban a szövetkezeti, összefogásos együttműködések nagyon fontosak. Haitiban a felkészültséget fokozni akarják az ilyen helyzetekre, és természetes partnerként adja magát a szomszéduk, és az Európai Unió támogatja ezt az együttműködést, amely ami a határterületeket illeti. Gyakran um, a dominikai köztársasági oldalon fogadták be a menekülteket, haiti menekülteket. Ez azonban migrációs problémákat rejt magában. De természetesen minél jobban kiépítjük a munkahelyeket, és stabilizáljuk a helyzetet, annál kevésbé valószínű, hogy a migrációs probléma fokozódna, és annál kevésbé éleződik ki a helyzet a két ország között. Azt a kérdést illetően, hogy korlátozott az intézményi kapacitás, ha itt legyünk őszinték, a decentralizáció. Ez a kulcs. Nagyon fontos, és lehet, hogy a portopranci polgármester nem ért egyet, de én remélem azért, hogy egyet ért, A decentralizáció, hogy alternatív fejlesztés központokat hozzunk létre a fővároson kívül. Pontosan azért, hogy port au élhetőbb hely legyen. Ezen kívül a hatóságoknak a decentralizációja. Még a katasztrófában is működtek a helyi szervezetek, kompetensek voltak, professzionálisan kezelték a táborok nyújtotta szolgáltatásokat, és azt láttam, hogy sokan vezető szerepet játszottak a közösségükben. Tanárokat neveztek ki, olyanokat, akik nem voltak valóban tanárok, de azt mondták a közösségi vezetők, bezártak az iskolák, nem hagyhatjuk oktatás nélkül a gyerekeket, ön innentől kezdve tanár lesz, és ö, tanítja gyerekeinket. Tehát addig, amíg ezt a szociális összetartást támogatjuk mikroprojektekkel, amelyek aktiválhatják ezt a szellemiséget, addig nagyon jó úton haladunk. Végül az EU részvétele. Én csak a bizottság részéről szólhatok, 580 millió eurónyi segélyt nyújtottunk. 120 milliós humanitárius és 460 milliós fejlesztési segély. <clears throat> Megpróbáljuk ezeket integrálni. Azért, hogy a segélyek aztán fejlesztési erőforrásokká váljanak. Nagyon fontos az oktatás, az egészségügy és a munkahelyteremtés. Ez a három aspektus abszolút fontosságú. Ha segíteni akarnak a haiti állampolgároknak, akár mezőgazdaság, akár infrastruktúra, az kell, hogy legyen a fő célkitűzés, hogy az embereket segítsük. És itt be is fejezném. Valaki azt kérdezte, hogy nyomon fogják követni ezt a munkát. Igen, a hurikán időszak után ellátogatok Haitiba, és majd meglátjuk, hogy mit tehetünk jobban, mit tehetünk még. Tudjuk, hogy figyelembe véve az emberek nagy lelkűséget, illetve hogy milyen nagy a feladat, mindenki figyeli a munkánkat, de amíg nem is figyelnék, akkor is folytatni kell a munkánkat, hiszen ezt várják tőlünk. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Commissaire. Köszönöm, biztos asszony. Kérdezem, hogy kíván-e valaki még kérdést feltenni, észrevételt tenni, amennyiben nem, akkor a nyolcas napi rendi pontra térünk át. A eszmecsere e, Káderizi úrral az afrikai probléma miért nem működik a külföldi segélyezés e, című könyv Ez néhány évvel ezelőtt megjelent e, könyv kárderizi, a Világbanknál dolgozik, szakértőként nagy tapasztalata van, tehát tudja, hogy milyen problémákkal küzd ez a terület, a gyarmatosítás, a globalizáció milyen nehézségeket jelentenek, de nem ezek a felelősek a jelenlegi afrikai helyzetért, vagy más régiók problémáiért, hanem azok a diktatúrák, azok a diktatoriális vezetések, amelyek túlkapásokat hajtanak végre. Erről a kérdésről folytattunk eszmecserét, és most Kálderizi úrnak meg is adom a szót egy negyed órára, 15 percre. Köszönöm. Hallanak? Köszönöm a meghívásukat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt szólhatok. El kell, hogy mondjam, hogy amikor a segélyezésről szólok, nem a humanitárius segélyezésről szólok, és a katasztrófa segélyről, hiszen ilyen területeket segélyezni kell. Én amikor segélyezésről beszélek, akkor az általános fejlődő országoknak nyújtott segélyezésről van szó itt, amelyet a gazdag országok nyújtanak. A külföldi segélyezést azért kritizálom, mert szociális igazságoság szempontjából nem megfelelő. Kanadában én vagy szocialistaként, vagy zöld szavazóként szavazok. Amikor én arról álmodom, hogy Afrika egy jobb hely lesz, akkor azt hiszem, hogy 30 év alatt, amíg ott dolgoztam, a legfontosabb találkozom nem egy államfővel volt, vagy emberjogi aktivistával, vagy üzletemberrel, hanem egy nővérrel. Észak-nyugatra, Elefántcsontpart fővárosától találkoztam vele, amikor Nyugat-Afrikában a Világbank részéről tevékenykedtem sok száz millió dollárt öntött a nyugat az egészségügy felszerelésébe. És nagyon demoralizáló volt az a délelőtt, mert akárhova mentem, mindig azt láttam, üresek a klinikák, nincs ennek az alapfelszereltség, fertőtlenítő kötések, matracok, az emberek a padlón aludtak, a helyett, vagy az ágy rugóin az egyik klinikán találkoztam egy nővel, aki megsérült a gyermekszülés során, és egyszerűen a nővéreknek nem volt más lehetősége, mint hogy rézdróttal tolják meg a sebeit. Ez volt az egyetlen alternatívájuk. Nagyon lehangoló volt az a délelőtt, és átmentünk egy másik klinikára ott találkoztunk egy csodálatos fiatal nővérrel, és neki mindene meg volt, amire szükség volt a klinikán. Még az ablakokat, meg az ajtókat is kicserélte, amiket a termeszek felfaltak, csak nem volt folyóvize. És akkor egy olasz szervezet segített neki. Megkérdeztem, hogy hogy lehet ez. Azt mondta, hogy úgy, hogy felhívta a helyi nőket, hogy segítsék a klinikát. Tudta, hogy nem lesz elég pénze, így se úgy se, az államtól nem kap elég pénzt. Tényleg nagyon kreatív volt, és az ő személye neki köszönhet, hogy ilyen helyzetet teremtett. Azt gondoltam, hogy talán kezdő azért ilyen lelkes ebben az új pozícióban, de nem kiderült, hogy 11 éve dolgozik. Az emberek a, az üzleti képzéseken szociális vállalkozóként emlegetik az ilyen figurákat. Szerintem szentnek kellene őket nevezni. Tényleg ez a gazdasági segélynek a végpontja, ahogy ennek ki kellene néznie. Természetesen a segélyezés azért is problémás, mert már nem fontos. Sokkal fontosabb a kormánypolitika, a magánberuházás és az emberi jogok beleértve a tulajdonjogokat, a szerződés biztonságot és az igazságszolgáltatást. Az elmúlt évtizedben azoknak a szegényeknek a száma, akik kevesebb, mint két dollárból élnek naponta, 9%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy 200 millió emberrel kevesebb. Ez annak köszönhető, hogy a mezőgazdaság fejlődött. És még mindig ez kellene, hogy legyen a fő kormányzati politikai cél Afrikában. Sajnos a gazdákat még mindig megkülönböztetik. Az lenne fontos, hogy ezt az akadályt eltávolítsuk a gazdák elől, és ez lenne a legfontosabb Afrikában. A segélyezés ugyan fontos, de a helyi kormányzati politikák sokkal fontosabbak. Szó szerint ezeket az akadályokat el kell távolítani, hogy több millió dollárnyi ne vesszen el évente. De azt hiszem, hogy még akkor is, hogyha folytatódik a segélyezés, másképp kellene ezt felhasználni. A tapasztalat azt mutatja, hogy csak olyan országokban hasznos ez, ahol a kormányok amúgy is elkötelezettek az igazságos jövedelemelosztás mellett. Nem lehet ezt megvesztegetésként használni a segélyeket, nem lehet akadályként használni, amikor a kormányok egyszerűen nem törődnek a fejlődési kihívásokkal. Nagyon kevesen vannak, akik támogatják a külföldi segélyt. A kormányok igen komplikáltnak tartják, egy elkerülhetetlen rossznak tartják, a civil szervezetek se szeretik, hiszen um, fenyegeti a saját költségvetésüket, még maguk a külföld segélyek nyújtói sem szeretik. a nyugatiak, akik hisznek a társadalmi igazságosságban, és mégsem támogatják őket, nagyon fontos csoport, és számolnunk kell azokkal az afrikai reformokkal is, akik azt hiszik, hogy nem használható fel hatékonyan. Én úgy gondolom, hogy úgy kell használni segélyeket, hogy újra hihessenek az emberek. Találkoztam egy szudáni pár, párral, akik eh, Kanada észak-nyugati részén élt, 2005-ben találkoztam velük, ők a polgárháború ellen erről menekültek. Egyik nap arra ébredtek, hogy egy karabú fejet találtak a verandájukon ők ezt fenyegetésként élték meg, nyilván önök is ezt gondolnák, és elmentek a rendőrös, hogy panaszt tegyenek. De a rendőrök csak vigyorogtak, és azt mondták, hogy nem, ez nem fenyegetés, hanem a helyiek jó vadászaton vettek részt, és ez az ajándékok a vadászatról önök felé. És biztosították őket, hogy ez kan ott így van, és nem a szudáni értékeknek megfelelően kell ezt figyelembe venni de azt hiszem, hogy a külföldi segély ugyan olyan, mint ez a karabú fej. Kívülről nem úgy néz ki, mintha ez valami jó dolog lenne. Szerintem hasznosabban lehetne felhasználni a költségvetésünket. A programokat össze lehetne vonni, konszolidálni, nem kellene őket kiterjeszteni. Hogyan is? Például miért kell, hogy 12-13 különböző kezelő ügynökség legyen az Európai Unión belül, ahelyett, hogy csak 2-3 lenne. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy a segély nagy részét olyan célokra kell fordítani, mint a mezőgazdaság, új gyógyszerek, malária elleni és tuberkulózis elleni gyógyszerek kidolgozása, illetve a helyi egyetemek fejlesztése. A közvetlen segélyt pedig olyan országokra kellene koncentrálni, mint Gána és Mozambik. Ezek az országok már régóta bebizonyították, hogy képesek és akarják a saját erőforrásaikat kezelni. Szerintem a dél-afrikai országok, 48 ország közül talán 10 képes ezzel a feladattal megbirkózni. A választásokat felügyelnünk kell, és biztosítanunk kell, hogy amikor a nemzeti parlamentek pénzeket biztosítanak az alapoktatásra, az éjsz elleni harcra, az valóban célt éljen. És hogyha eléri a célját, akkor a donoroknak az erőforrásait jobban használják fel. Ezen kívül szerintem új alapelveket kellene követnünk először is legyen nyilvánvalóban politizált a segítségnyújtás, mint eddig. Az Európai Unió mindig is szabott politikai feltételeket, mások talán megpróbáltak ezt eltussolni, de nem az Európai Unió. Ez nem azt jelenti, hogy a segélyezés, a reálpolitika céljait kell, hogy szolgálja, de nem értem, hogy Kanada és Dánia például miért mondja, hogy Afrika prioritásuk, de aztán Afganisztánba küldik a fő pénzeket. De úgy gondolom, hogy ha a szegénység ellen akarunk harcolni, akkor az, hogy egy kormány hogy bánik az embereivel, újságírókkal, gazdákkal, stb., ez legyen az alapmérője annak, hogy mennyi segélyt adunk egy országnak. Ezen kívül legyenek jobban érthetőbbek a segélyek. Az átlagember Afrikában értse meg, ne csak a kormányok. Például. Például fő útvonalakat kellene fejleszteni Afrikában, és 20 évig ezeket karban is kellene tartani például. Vagy éves díjakat kellene osztani a civil társadalmi szolgáltatásokért. Ezen kívül a közszolgálati fizetéseket lehetne kiegészíteni a segélyekből. Ezen kívül azokat a kormányokat kellene támogatni, amelyek több helyi erőforrást mobilizálnak. Végül úgy gondolom, hogy ki kellene pótolnunk a szegényeknek a béreit, úgy, hogy ezt teszik Brazíliában és Mexikóban, hogy iskolába járathassák a gyerekeiket. Természetesen vannak hibák. Hogyan biztosíthatjuk azt, hogy ne legyünk intervencionisták, ne vádolhassanak ezzel minket de legalább a javasolt intézkedések lehetővé tennék, hogy a nyugati adófizetők megértsenek minket. Ezen kívül nincsen a kormányoknak joga ahhoz, ne legyen joga, hogy segélyezzenek. Az afrikai kormányoknak magasabb kritériumokat kellene felállítani a donorokkal szemben hogyha jól akarják felhasználni a segélyeket, és nem csak segélyezettek akarnak lenni, akkor le kell egyszerűsíteniük az eljárásukat, és nagyobb beleszólásuk kell, hogy legyen abban, hogy hogy használják fel ezeket. Ne hagyják az afrikai kormányok, hogy tanulmányokat készítsenek róluk. Ez hasznos a nyugatnak, de nem nekik. A kormányoknak nemet kell mondani az ilyen pocsék, pénzpocséklásra, azért, hogy nagyobb legyen a tisztelete ezeknek a pénzeknek Afrikában és nyugaton is. Hál' Istennek néhány ország már nem akar az áldozat szerepében tetszelegni. Múlt évben Paul Kagami, Ruanda elnöke, nagy együttérzést kapott, amikor 15 évvel a népírtás után azt mondta, hogy senki se tartoznik Ruandának semmivel. A kenyai miniszterelnök Rail Odinga is azt mondta a választások során, hogy a britek ugyan megépítették a vasutat a 19. század végén, 5 év alatt, de a kenyaiak azóta sem tettek semmit a fenntartásáért. Ugyanazonban Kenya megduplázta az adóbevételét, hiszen a kenyai kormány néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy az adó befize, az adóbeszedőkkel leszámolnak, akik nem végeztek megfelelően a munkájukat. Csak Kenyának az öt, bevételének 5%-a érkezik külföldi segélyből, nem úgy, mint a szomszédos államok, ahol a 40%. Ez nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet javítani a helyzetet, vagy például annak a fiatal nővének a példája is mutatja ezt, akiről szóltam. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig elkezdjük a szakbizottság képviselőivel az eszmecserét. Ki kér szót? Mitchell úr, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen a felszállónak, olvasom a könyvét is. Attól tartok, hogyha azt mondjuk, hogy a támogatás nem működik, akkor a 0,7%-os támogatás is megszűnik. Márpedig erre szükség van. Úgy gondolom, hogy az egész nehezen követhető szinte az ellentétébe is fordul a dolog. Van, aki azt mondja, hogy a támogatás működik. Kaderiszi úr tapasztalatában megbízom, de sok NGO dolgozik a fejlődő világban. Az egyik NGO az én vidékemről származik, házakat épít, de hát ez az én hazámban is így működik, amikor a 70-es években a sok államosítás volt, és kiderült, hogy az emberek nehezen fogadják, hogy nem ők a tulajdonosok, hanem az önkormányzat. Nehéz ezt kimondani, hogy a támogatás nem működik. Mi helyettesíthetné? a 0,7%-os célt revideálni kellene. Köszönöm szépen, hogy eljött. Meg kell kérdőjeleznünk magunkat. Szerintem ne a szocialistákra vagy a liberálisokra szavazunk, hanem a demokratákra. Ez is egyfajta kihívás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Lövény asszony kérde, kért szót. Köszönöm uh, szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Kelderiszi úr, nagyon érdekes beszámolót. Sajnos nem olvastam a könyvét, de olvastam különböző könyvöket, cikkeket a támogatásról, Afrika támogatásáról többek között egy néhány évvel ezelőtti béke Nobel-díjastól. Van egy nagyon fontos kérdés azzal kapcsolatban, hogy milyen hatékony a támogatásunk a szarától délre fekvő területeken. Beszéltünk Kenyáról abban a könyvben, amit olvastam, az szerepel, hogy a támogatás sok rosszat is okoz a támogatott országokban. A támogatás hatására a politikusok nem felelősek a választóik, választóik előtt. a donorországok valóban nehezen tudják kezelni azokat a vezetőket, akik nem felülősek a választások előtt, vagy a nem demokratikus országokat. Valóban van egy tendencia, ezekben az országokban, ahol azt mondják, hogy nem kell több adó, már így is van elég forrás, és akkor szebb kép alakul ki az adófizetőkben. Nos, a kórházak, az iskolák helyzete így nem oldható meg, mert támogatásból finanszírozzák őket. Abban a könyvben, amelyet olvastam, az is ö, szerepel, hogy ö, tabu kimondani, hogy nem mindig jó az együttműködés. Ön a konklúziójában nagyon érdekeset mondott. Szeretném megtudni, hogy ki tudná fejteni részletesebben az új elveket, amelyeket alkalmazni kellene a támogatásra. Hogyan lehet ezt a támogatást úgy alakítani, hogy ne legyen kisiklás. Végezetül pedig hazámban sok vita folyik arról, hogy a támogatás gyakran a korrupciót növeli. Mi a vélemény erről a kérdésről? Keller asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Én is a könyvvel kapcsolatban szólnék, ha bár nem olvastam a könyvét, az a Pleszmezere és a könyv címe az afrikai probléma miért nem működik a külföldi segélyezés. Ki lehet-e ezt így mondani? Külföldi beruházásokra van szükség. A támogatás ön szerint oda vezethet, hogy a kormányzat vagy önkormányzat nem beszámoltatható, nem felelős Rendben, de hát akkor mitől lesz felelős? A civil társadalomtól, a lakosság követelése hatására? fontos, hogy a legkevésbé fejlett országban legyen civil társadalom. Egyfajta számvevőszék szükséges, mondja, hogyan érjük ezt el, hogyan lesz ennek megfelelő forrása. Ez gyakran nehezen megvalósítható mert akkor a fejlődésre szánt forrásokból kell ezt elkülöníteni. Fontos, hogy a kormányok felelősebbek legyenek. Ezzel egyetértek. A láthatóságok nagyobb legyen ezen pénzek felhasználásának. A donorok küldjenek felügyelőket, mondja hát a tanz, Tanzániába például, nem biztos, hogy ez olyan, mint a helyi felelősség, a helyi nyomás, a civil társadalom nyomása. Fontos, hogy a fejlődéshez adott támogatás olyan legyen, hogy mindenki felelős ennek a felhasználásáért, de elsősorban a címzetország. Gyakran a donor országok nem is akarják látni, hogy hova tűnik a pénz, mert politikai érdekek fűződnek hozzá. Hogyan akarja a pénz útját nyomon kísérni, úgyhogy a családokhoz jusson el, Ez is egy kérdésem. A következő az adó. Miért van ilyen adókérdés? Az utóbbi évtizedekben mi globálisan az észak azt mondtuk, hogy liberalizálni kell az adó kérdésekre kevésbé kell oda figyelni, kevésbé hangsúlyosak legyenek. Ez éppen az ellentétes irányba megy. Itt is látok problémát. És még volt valami, amiről megfeledkeztem, nem találom. Teljesen egyetértek azzal, amikor azt mondja, hogy a fejlődés támogatását javítanunk kell, legyen előre kiszámítható ne legyenek moratóriumok, ne legyenek csak felajánlott, de ki nem fizetett összegek. Legyen koherens a megközelítés, ne az legyen egyik kézzel adunk, másikkal elveszünk, mert akkor nem működik. Illetve pozitív példákat meg kell vizsgálnunk. Afrikáról beszélt, amikor Afrikát nézzük, mindig valami probléma, elvész a támogatás, de vannak nagyon pozitív repre, Gána Zambia úgy szintén, szintén pozitív példa. Nem tudjuk, hogy mennyi segély kellett ehhez, de felemelkedőben vannak. Világos, hogyha ö, most erre költünk, ennek meg lesz a hozadéka. Köszönöm. La parole... Most pedig Martinez úrnak adok szót. Gracias, Presidenta. Yo creo que voy a ser bastante, voy a ser bastante breve. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy elég rövid lehetek. Egyet értek az előttem szólókkal, de kicsit hagy ismertessem a saját álláspontomat, ez Gay Mitchell álláspontjára is hasonlít. Amikor a könyv címét láttam, nem nagyon érdekelt engem, inkább csak aggasztott, hogy milyen provokatív. Tehát, ami a címet illeti. Számomra Afrika mit is jelent? Hát én nem hívnám ezeket a segélyeket külföldi segélynek. Miért hívjuk külföldi segélynek? Ezek fejlesztési segélyek? Vagy üzlettámogató segélyek? De ha a fejlesztési segélyekről van szó, akkor Kalderizi úr. Nekem nem kell ez egy könyv, hogy elmagyarázzák nekem, hogy miért problémás a segélyezés Afrikában. Nekem egy fél oldal elég ehhez, hogy elmagyarázzák. De nagyon egyszerű probléma. Kevés segély érkezik, és több századjára aprózódik. A probléma nem a kívülről érkező segélyezés, a probléma az, hogy mi történik Afrikán belül ha egy kevés külső segélyt adunk számukra, akkor az valahogy mindig eltűnik Afrikában. Én azt mondanám, hogy az étszelleni harc, az írás tudatlanság elleni harc, és egyéb területeken nagyon rossz a helyzet. Jó, megérkezik a külső segély, megérkezik a segély az Európai Unióból, az Egyesült Államokból, de még Kubából is. Például már említettem, kubai orvosok dolgoznak a világban, mindenütt. Ez a külső segély. De aztán mi történik vele? Nagyon sok orvos például elmenekül Afrikából, azzal az indokkal, hogy továbbképzésre jön Európába, aztán itt ragadnak. Akármit is adunk Afrikának, ez sose elég. Sose elég, ha figyelembe vesszük, hogy mekkorák a szükségletek Afrikában. Egy olyan országban, egy olyan világban élünk, amelyet a bolygó északi féltekéje irányít. Eh, Desarrollados. Esa sería una razón para... Ha figyelembe vesszük a mezőgazdaságnak nyújtott segélyeket az északi országokban, azoknak az összege sokkal nagyobb, mint az afrikai mezőgazdaságnak adott segélyek. Mi történik itt? az afrikai mezőgazdaság ahelyett, hogy fejlődne, ahelyett egyre jobban elsorvad, stagnál. Ki a felelős ezért? Nyilván magukat, az afrikaiakat is terhel a felelősség, de minket is. De egyetértek Gay Mitchell úrral a külső segélyezést illetően. Úgy gondolom, hogy ha meghallgattuk azt, hogy mi a helyzet a segélyekkel, amit itt ma hallottunk, ez legfeljebb demotiválhatná az afrikaiakat. Mire is van szükségünk? Ahogy már mondtam, a segélyek az egy csepp a tengerben. Nem hatékony nagyon kis hatással van Afrikára, és egyáltalán nem győznek meg engem ennek a könyvnek az érvei. Lőven asszony. Mindenféle következtetésekre utalt, de a tény nem változik, még mindig birodalmak univerzumában élünk. A donorok tartanak kézben mindent. Ők ellenőrzik, hogy kiket fognak segíteni, hogyan segíti őket, de egyébként is a külső segélyek. Ez teljesen felesleges volt az elmúlt fél óra, elnök asszony. Gáj Dölesz asszony kap szót. 5-7 perc rég. Um, yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. A DJ Deveben dolgozom a támogatás hatékonysággal foglalkozó egységben. Nagyon nagy örömmel hallottam hozzászólását, nem olvastam a könyvét sajnos. Mikor látom a könyv címét, meg hallom, hogy mit mond most, akkor ez sokkal pozitív, pozitívabban hangzik, mint amit mi látunk, ahogy a tagállamokkal együtt működünk. Amikor hallom, hogy az önkormányzat fontosságát hangsúlyozza. Igen, nagyon fontos a kialakítani a kapacitást, hogy a kormányok, önkormányzatok képesek legyenek megfelelően bánni a támogatással. Azt mondja, hogy azzal kell dolgoznunk, ami jelenleg létezik, és megnézni, hogy hogyan lehet másként tenni. Ez valóban a hatékonyság feltétele. Azt mondta, hogy nagyobb társadalmi igazságossághoz kell a támogatást kötni. Igen, ez egyfajta ö, munkamegosztást is, méltányosságot is ö, jelent. Ha megnézzük, hogy milyen donorok vannak ö, jelen az oktatásban például, de más ö, területeken nem, mint például a mezőgazdaságban. Mondj, amikor arról van szó, hogy nagyobb, jobb legyen a munkamegosztás, méltányosabb a különböző országok között, azzal is egyet tudok érteni. Ami a létezőnek a konszolidálását illeti. Igen, ezt is próbáljuk tenni a nagyobb harmonizálás révén, a támogatások harmonizálása révén minden donor nem ért mindenhez. Mindenki azt csinálja, ez a javaslatuk, amihez a legjobban ért, amihez hozzáadott értéket tud biztosítani. Amikor azt mondja, hogy legyünk nyitottak, mondjuk ki, hogy politikai jellegű a támogatás, hát ez egy nagy kihívás, ezt tárgyaltuk a tagállamokkal is. De mi azt mondjuk, hogy integráljuk ezt a politikai dimenziót, hogyha megnézzük a az európai munkamegosztást, akkor azt látjuk, hogy minden donort arra bátorítunk, hogy elemezze a komparatív előnyét. Ez a politikai dimenzió jelen van, még ha nem is látjuk. And so I'll be interested as well to, to, to hear your... Az is érdekelne, hogy hogyan látja azt a munkát, amit megpróbálunk végezni a tavaszi csomaggal többek között a közleménnyel, illetve azzal a dokumentummal, amely megjelent az adó és fejlesztés összefüggéséről. Érdekelne, hogy mi a reakciója arra, hogy hogyan látja ezt a munkát. Azt ami 2006-ban íródott a könyve, talán azóta változtak a dolgok egy kicsikét. Persze még sok tennivaló van. Köszönöm. Alors, je vais repasser la parole à monsieur... Akkor most Káderizi úrnak adom meg a szót és kérem, hogy hát ne nagyon lépje túl az időkeretet, 5 perc áll rendelkezésére. Először is. Miért írtam ezt a könyvet? Azért, hogy a 0,7%-os célról szóljak. Szerintem a nemzetközi közpolitikában ez az egyik legfelháborítóbb számadat figyelembe véve, hogy az Európai Unió adja a világon a legnagyobb segélyeket, hát akkor az uniónak tudnia kell, hogy a volumenét tekintve ez a segély milyen kevés. Ezen kívül fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy a szegényekhez miért olyan kevés segély jut el. Jobban kellene megtervezni a segélyek útját. Én egyetértek azzal, hogy a civil szervezetek segélyeket adhatnak, sőt, hatékonyakat. Sőt, a könyvemben úgy érvelek, hogy személytől személyig adjunk segélyeket. Ez sem mindig hatékony, de itt legalább tudjuk, hogy hova jut. Még a hivatalos segély hátterében álló motiváció kicsit kérdéses. Egyébként a kérdés nem az a címben, hogy miért nem működhet a cég, hanem a mm, cél, a segélyezés, hanem az, hogy miért nem működik jelenleg. Indonézia. Indonézia nagyon sikeres történet például. Ott a külföldi segélyeket nagyon hatékonyan használják arra, hogy a vidéki területeken élőket segélyezzék, és Bocvánában, Mauritiuson, Mozambikban, Tanzániában, Ugandában is nagyon sikeresek a segélyek, még akkor is, hogyha nehézkesek, buktácsolnak, de mégis 15-20 év alatt mégiscsak jó irányba mutatnak, és egyre jobban használják az erőforrásokat. Szerintem könnyebb lenne úgy érvelni, hogy ha segélyezést beszüntetjük, akkor az jobb, mint hogyha kevés segélyt nyújtunk. Én nem, én középutas megoldás szeretnék, konstruktív szeretnék lenni. Az egyik problémám hogy nem úgy kell döntenünk, hogy magánberuházást akarunk, vagy külföldi segélyt. Sőt, mindig is azt gondoltuk, hogy a külföldi segély arra jó, hogy kiegészítse a magánberuházásokat. Senki nem gondolta azt, hogy a külföldi segélyeknek az lesz az eredménye, hogy növekedést indukál. Nagyon sok ország van, <clears throat> ahol már nem ez a helyzet, és igenis lehet fókuszálni a segélyeket. A kereskedelem is egyre fontosabb, sőt fontosabb, mint a segély, ahhoz, hogy az embereket kiemeljük a szegénységből. Említettem a mezőgazdaságot azért, mert Afrikában ez a gazdagodás kulcsa és ennek ellenére az emberek nem akarnak gazdálkodni. Kanada, Ausztrália, USA, Dánia, Új-Zéland nagyon nagy bevételekre tesznek szert a mezőgazdaságból. De olyan országokban, mint Csád, ahol a gazdálkodók télen nem gazdálkodnak, és nem termelnek, hogyha kisebb, mint 100 méterre van a járművek által kiárt úttól, azért, mert egyszerűen katonai járművek, amik áthaladnak, közben a katonák lelopják az út szélén termő növényeket. Ha ilyen esetekkel szemben, ott nincs értelme a segélynek, ezért kell a kormányok véleményét figyelembe venni. Egyetértek, hogy nyilván a szegény családoknak adott segélyeket folytatni kell. És amikor én a felügyeletet javaslom, akkor ott azt gondolom, hogy a világbankot is be kell vonni, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy nagyon fontos. De mm, hat havonta, két-három napra ellátogatnak az adott országban, és ennyi. Ez nem hatékony. Én teljes idős felügyeletet javaslok, ha lehet helyiek, afrikaiak végezték ezt a munkát, jó alkalmazási feltételekkel, és sajnálom a pénzügyminisztériumokat Afrikában. Én Kanadában a pénzügyminisztériumban kezdtem a munkásságomat, és úgy gondolom, hogy sokkal nagy lelkűbbeknek kell lennünk a partnerekkel. Például Mozambik, Gána. Hogyha figyelembe veszek, hogy milyen segényeket kaptak, és mi lett az eredménye, védőoltás, vagy a magasabb oktatási körökbe lépő lányok száma, akkor hiába küldünk akárhány missziót Ugandába, Tanzániába, hiába írnak jelentéseket, úgyse javul a helyzet. De ha vannak felügyeleti missziók, és állandó felügyelet, akkor lenne értelme, illetve több értelme lenne a hagyományos segélyezésnek. Köszönöm. Most már sok idéket áraboltam. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most át is térünk a kilencedik napi rendi pontra, önkéntes flag partnerségi megállapodások. A flag, amely az erdészeti együttműködés néhány ö, intézkedést tételez fel a, az erdők ö, kiírtása ellen. Az irányítás reformja és az, a fatermelő országok reformjáról szól ez a program. Réra úr a, a politikai, a B-politikai fejlesztési szakpolitikáról fog beszélni, a partnerségi, önkéntességi szerződésekről, amelyet fejlődő országokkal kötött meg. Most 15 perc áll rendelkezésre. Uh, mm, Köszönöm uh, szépen, elnök asszony. Köszönöm uh, szépen, hogy lehetőséget ad arra, hogy bemutassam, hogy hol tartunk a FLECT akciótervel, és hogy új deve szakbizottságként ezzel foglalkoznak, ezt nagyon pozitívnak ö, tartjuk, és szeretnénk együttműködni az Európai Parlamenttel. örülünk ö, folyamatos támogatásuknak. Nos, ma miért kell bemutatni a FLECT tervet, és hogy hol tartunk? Úgy gondolom, hogy ö, három megállapodással már, ami van. Gána esetében, Kongó esetében éppen ratifikálás alatt, és Kamerunnal jövő hónapban kezdődik a tárgyalás. Valamint több program fut, ezért szeretnék rámutatni, hogy Libériával, a Közép-Afrikai Köztársasággal is tárgyalunk, nem sokára megnyit látjuk Diarezben, a Kongó Demokratikus Köztársaságban és Gabonban a tárgyalásokat, és Indonéziával, Malajziával is tárgyalunk. Érdeklődik Latin Amerika is. Természetesen Latin Amerika sokkal kevesebbet kereskedelmet folytat a fával. A fakereskedelem kisebb, de érdekli őket ez a folyamat, és Latin Amerikában már többen kértek erre információt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a VPA, az önkéntes partnerségi megállapodás nagyon egyszerű. EU-ba küldenek árut, és az európai fogyasztó látja, hogy legális fát kap készhez. Azt exportálták az EU-ba. Ez egy win-win helyzet, mindenki nyer. Az európai fogyasztók megnyugtatást kapnak azzal kapcsolatban, hogy az EU piacára exportált fa legálisan került oda, és ez pozitívan hat az illető ország fejlődésére. Az exportáló ország pedig azt nyeri, hogy a VPA megkönnyíti a bejutásukat az európai piacra. Természetesen nagyon egyszerű ennek a zelve. Amikor ö, tárgyalás van, akkor a valóság sokkal bonyolultabb. A, ö, az illegalitás, a jogsértésnek az oka ö, nagyon sokféle lehet. A képessége vagy a képtelensége az államnak, hogy adót szedjen be, illetve a földdel való gazdálkodás. Nem olyan egyszerű ez a kereskedelem, mint gondolnók. Nem arról van szó, hogy aki kivágta a fát, az fogja exportálni közvetlenül az európai fogyasztónak. Egy egész lánc van a fakereskedelemben. Ez világszerte igaz, ez egy bonyolult láncolat, mint minden árunál. Egyes esetekben az import, export, hát egy furcsa ö, utat jár be, nem egyenesen kerül az importjaira. Az erdőgazdálkodás bonyolult kérdés. Ne feledjük meg, hogy hány szereplő van az erdőgazdálkodás területén. Nagyon eltérő érdekeket képviselnek. Nem csak arról van szó, hogy más az érdeke a fogyasztónak és a gyártónak, a kormánynak, a kormány közül hivatalainak, hanem más érdekek vannak a kitermelés helyén, az exportáló körében és az importálók körében. Bonyolult tehát ez az ágazat, de életfontosságú. A bevétel, amely ebből származik, sok ország számára. Ezért eh, komplex kérdéseket kell megoldani, amelyek nem mindig egyeztethetők össze. Az első megállapodás, amelyet ratifikáltunk Gánával, sok tanulsággal szolgált. Ezek igen fontosak a jelenlegi tárgyalásokban a többi országgal, amikor megállapodunk velük, de természetesen a valóság intézményileg és az intézmények és a kereskedelmi szempontjából nagyon eltérő a különböző országokban. Ö, nincsen általános megoldás. A gánai megállapodás azonban egyfajta keretet biztosít, ami hasznos lehet. Libériával egy hónapja találkoztunk, és folytattunk megbeszélést. Az a tény, hogy van egy keretünk, már megkönnyíti a tárgyalásokat. Mit tanultunk ebből? Hát szerintem az eljárási szempontból is vannak leckék, és tartalmat illetően is. Ami az eljárásokat illeti, azt hiszem, hogy flekt lehetővé tette számukra, hogy az erdőgazdálkodási kérdéseket szélesebb értelemben vizsgáljuk meg, az érintetteket bevonva különösen a kormányokat. Régebben a gazdas, az erdőgazdálkodás csak az erdőgazdálkodási szervekkel vitattuk meg, mivel a VPA illetően ez előírás volt a kereskedelmi minisztériumokkal, az adóügyi minisztériumokkal és a decentralizált kormányügynösségekkel egyeztettünk. Ez lehetővé teszi most számunkra, hogy az erdőgazdálkodással sokkal mélyebben foglalkozunk, mint a csak kormányjal tartott kétoldalú tárgyalásokon. Ezen kívül olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek érintik az érintett országok szuverenitását, és ezért nagyon politikus, politizált kérdések. Azt megvitatni, hogy egy adott rendelkezés megfelelő vagy sem, megfelelő szankciós intézkedések állnak-e azok megbüntetésére, akik nem tartják be, ez szuverenitási kérdés. Harmadsorban nem csak, hogy kibővítettük a tárgyalásokat, nem csak a kormány képviselőket vontuk be, hanem a civil szervezetek képviselőit és az ipar képviselőit. Biztosíthatom önöket, hogy ez egy nagyon értékes folyamat. A tárgyalások mellett az egyes országlátogatások során bevontuk az érintetteket. Ez nagyon sok országban megtörtént, nagyon sok érintette. És örömmel mondom el, hogy a kormányok felismerték, hogy érdemes ilyen megbeszéléseket tartani ez ugye lelassította kicsit a tárgyalások folyamatát, de lehetővé tette számunkra, hogy ütősebb és fenntarthatóbb egyezményeket érjünk el, ami a tartalmat illeti. Mit tanultunk? Azt hiszem, hogy segítettük az országokat abban, hogy tisztázzák a jogi kereteket, és um, segítettük őket abban, hogy ők is felmérhessék önmaguk, hogy mennyire értékes a jogi keretük. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy előrelépés volt. Ezen kívül segítettük őket, hogy egy olyan jogi biztonsági rendszert építsenek ki, amely a korrupciót csökkenti és a törvényvégrehajtást elősegíti. Ezen kívül a civil szervezetek bevonása és a magánszektor bevonása sokat segített. Végül pedig az átláthatóság és az információhoz való hozzájutás nagyban javult. Pontosan azért, mert a partnerségi folyamat kiszélesedett. Hogy említsek egy konkrét példát, maguk az országok azért, mert belügyileg nagy nyomás nehezedik rájuk, például Gánában, Kongóban és Kamerunban, az egyezmény nem csak az EU-s exportokra vonatkozik, hanem bármilyen piacra irányuló exportokra, sőt, nem csak az exportokra, hanem a hazai termelésre is. Tehát ennek a folyamatnak köszönhetően az érintettek a tárgyalások során elkötelezték magukat, hogy kiterjesszék az egyezmény hatáját és hatáskörét. Hagy mutassak rá, hogy milyen jól együttműködtünk a tagállamokkal. <clears throat> Valószínűleg nincsenek itt ma. De örülök, hogy elmondhatom ezt ma önök előtt az országok támogatása nélkül, bizonyos országok támogatása nélkül, Gána esetében például az Egyesült Királyság, Uganda esetében, Franciaország, például meg Németország, az ő támogatásuk nélkül, az ő hozzájárulások nélkül nem értünk volna el ilyen sikereket. Azt hiszem, hogy egyre inkább fölgyorsul ez a folyamat, folytatódik. A jó kormányzat, az átláthatóság biztosítása egy ilyen összetett szektorban, mint az erdőgazdálkodás, jó kiinduló pont ahhoz, hogy más szektorokra is átterjedjen ez a példa a jó kormányzás elérhető, és ha elérjük, ha el tudjuk érni egy ilyen összetett szektorban, mint az erdőgazdálkodás, akkor ez mások számára is példaértékű lehet <clears throat> végül. Természetesen ehhez a folyamathoz szükség van arra, hogy a partner országokat is bevonjuk erőfeszítéseket tegyenek, és betartsák azokat a normákat, amelyek szükségesek. Az ellenőrzési lánc, a költséglánc, ezt végig kell követni, hogy a fát a kitermeléstől kezd az értékesítésig, milyen úton kísérjük. Ehhez azonban minden érintett támogatására van szükségünk. Számítunk az önök támogatására, hogyha a folyamatot ezzel elő tudjuk segíteni. Köszönöm. Köszönöm. Most a küldötteknek adom meg a szót. Mártinez úr kért eh, szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes, pozitív előadást hallottunk Viera úrtól. Köszönjük a tájékoztatást. Ez a téma megint olyan kérdés, amiben jó dolgok történtek, de eddig nem kaptunk elég részletes ismertetést, magyarázatot erről. Tehát így most kicsit jobban belepillanthattunk az előadás kapcsán ebbe. Azt gondolom, hogy itt a parlamenti képviselők közül kevesen ismerték ezt a kérdést ilyen jól eddig. Néhány megjegyzésem volna és kérdésem. A kérdés a következő. Hogyan lehetne ösztönözni azt, hogy minél több ország írja alá az ilyen típusú megállapodásokat. Milyen objektív érdekük fűződik ahhoz, hogy a fákat kivágó vállalkozások és az értékesítést végzők is részt vegyenek ebben. Milyen előnyöket nyújtunk, ajánlunk azoknak a kormányoknak, amelyek ilyen megállapodást aláírnak. Mennyiben tudunk előnyösebb ajánlattal előállni, mint a fakitermelő vállalatok, vállalkozások? Egy saját tapasztalatról is beszámolnék. Helikopterem bejártuk a venezuelai határvidéket Brazíliával határos, Brazíl belső területeivel hatás, határos területet. Ugye a két országra nyúlik át az amazoniai vidék, az Amazonász vidéke. Itt szinte érintetlen vidékek vannak, de amikor átrepülünk a térség fölött, egy éven belül látjuk, hogy hogyan terjed tovább több kilométerre, száz kilométerre az a terület Brazílián belül, ahol kiírtották vad módon az erdőt több hektáron keresztül tehát ha helikopterrel repülünk e vidék fölé, akkor látjuk, hogy az írtás hogyan halad befelé. És ha másodszor is arra megyünk, akkor azt látjuk, hogy még további 50 kilométerrel megrövidítették behatoltak, hónapról hónapra hatolnak egyre mélyebben be ebbe az érintetlen őserdős területbe. Az ilyen típusú jelenségekkel szemben hogyan lehet fellépni? Én nagyon jó viszonyt ápolok, nagyon jó hangnemben tudok tárgyalni a brazil hatóságokkal, de gyakorlatilag nem tudják ellenőrizni ezt a tevékenységet. Mert olyan jelentős haszon kapcsolódik ehhez, az állattenyésztés kapcsán is, az erdőírtásokon folytatott extenzív állattenyésztés kapcsán, hogy nem tudnak fellépni ellene, hiszen a haszon konkrét és azonnali. És nem tudják felmérni, hogy a, a, az ilyen tanúsítványjal programozottan folyó erdőkitermelés az milyen módon ellensúlyozná ezt. Köszönöm, Mitchell úr, a szó. Köszönöm. Egyetértek Martínez kollégával nagy vonalakban. Köszönöm a bizottságnak az előadást olyan sokfajta kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy nagyon hasznos, hogyha ilyen konkrét projektekről hallunk, hiszen ez egy nagyon központi kérdés, például a klímaváltozást illetve. Lenne két kérdésem. Először, miért jó ez Gánának? Miért jó azoknak, akik aláírják az egyezményt? Hogy adják ezt el nekik? Miért írják alá? Ezen kívül, hogy működik? Például a gánai függeléket nézve, az EU fejlesztési segélyt ad Gánának, hogy kapacitást építsen és reformokat valósítson meg. Egy multi donoros frakciós szektorban, hát ha így, vála, így beszélnek a választóimhoz, nem választanának meg újra elmagyarázni, hogy mi, mit jelent ez? Mit jelent ez az egész kapacitásépítés, donorok és stb. De egyébként nagyon érdekes a program. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Van-e további kérdése valakinek? Akkor visszaadom a szót Riera úrnak. Thank you, thank you, chair. I mean, thank you, thank you. Köszönöm. Köszönöm Martinez úrnak és Mitchell úrnak a támogatásukat és a kérdéseiket. Tényleg Martinez úr első kérdése és Mitchell úr első kérdése azt hiszem, hogy átfedik egymást valóban. Hogy mi motiválja az aláíró országokat. Az európai, de nem csak az európai piac változik a fakitermelést illetően. Az európai állampolgárokat egyre jobban aggasztja az, hogy honnan érkezik a faáru, közvetve is, és közvetlenül is. Tehát hosszú távon azok az országok, akik aláírták az ilyen VAP egyezményeket, jól járnak azokon a piacokon, amelyek biztosítják számukra, hogy hozzáférhessenek ahhoz az adott piachoz. Hogyha egy hipotetikus választ szeretnének, biztos vagyok benne, hogy mindenki olvasott cikkeket erről, hogy a piac hogy változik. 2011-ben reméljük, hogy Gánából megérkezik az első flekt minősített fa szállítmányunk, és akkor látjuk majd, hogy a flekt folyamat mennyire fontos, és mennyire eredményes, és mit nyújt számunkra. Úgyhogy erre szerettem volna rámutatni. A második kérdés, hogy Gána mit nyerezzel? hogyha az illegális kitermelést vissza tudjuk szorítani, és a legális bevételek nőnek, és ezt fejlesztési projektekre használják, gondoljunk bele Libéria helyzetébe a polgárháború előtt, az erdőgazdálkodás volt a fő szektoruk. Most ebből a szektorból származó bevételük nulla. Úgyhogy ha segítjük azt, hogy a reformokkal rendbe tegyük ezt a helyzetet, akkor ez nagyban elősegíti az érintett országok fejlődését. Ez egy potenciális fejlesztési terület. Brazília és Venezuela kérdése jól mutatja, hogy mi történhet más országokban ha Gána például jobb kormányzást ér el, akkor fennáll a veszély annak, hogy hirtelen az elefántcsontparton kitermelt faárut Gánán keresztül exportálják. Ezt figyelemmel kell követnünk. Mi megpróbálunk leszámolni ezzel a potenciális problémával. Ez a kellő óvatosság elve, ami azt jelenti, hogy az EU-ba érkező faáruk eredetét illetően meg kell bizonyosodnunk, hogy valóban közvetlenül abból az államból érkezett. Ez az úgynevezett due diligence, a kellő óvatosság, azt írja elő, hogy bármely ország, amely aláír egy FLECT egyezményt, feladatta, hogy betartassa a due diligence elvét. Így kerülhetjük el azt a drámai helyzetet Afrikában, amiről szó esett. Uh, we have, the, uh, we have uh, happily enough this, uh, this uh, budget. Végül Mitchell úr javaslatát illetően, ami a környezetvédelmet illetői Gánában. Természetesen támogatjuk, de ez függ az érintett országtól együttműködtünk a környezetvédelmi minisztérrel, és meggyőztük a pénzügyminisztert, hogy érdemes támogatni ezt a folyamatot. És a szektorális programjukon keresztül ezt az úgynevezett Chain of Custody-t támogatni fogják ezt a felügyeleti láncot. Ez persze nagyon nehéz, hiszen amíg egy faáru megszületik, a kivágott fából, ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát ez a mi feladatunk, a mi szakbizottságunk feladata, hogy ezt az úgynevezett chain of custody-t figyelemmel kövessük. Ez kormányzati szinten történik majd, egy specifikus költségvetési támogatással, ami a környezetvédelmi tematikus programot illeti, technikai segítségnyújtást is adunk a bizottság részéről, hogy elősegítsük ezt az igen bonyolult folyamatot. Akárhogy is, az Európai Bizottság részéről nagyon hálásak vagyunk, hogy lehetőséget kaptunk itt ma, és kérem, ne habozzanak kérdéseikkel hozzánk fordulni, és megbeszéléseket folytatni velünk.